Chers collègues, bonjour. Kedves kollégák, üdvözlöm Önöket. Kezdjük az ülést, a büró ülését. Először is üdvözlöm Önöket az alakuló ülésünkön, a Fejlesztési Bizottság alakuló ülésén. A 14. cikk első bekezdésének értelmében az én feladatom az, hogy az ülés elején elnököljek, addig, amíg az új elnököt meg nem választjuk. Úgyhogy megnyitom az ülést. Először az elnök megválasztásával kezdjük, aztán négy alelnököt választunk a 204-es cikk értelmében. Először is az elnök választását terveztük, utána négy alelnökét. Először is szeretném elmondani, hogy kik a helyettes a póttagok. Preda kollégát Engel kollega helyettesíti, Görenc kollégát pedig Takula kollega helyettesíti. Itt vannak mind a ketten? Jelen? Rendben. Köszönöm szépen. Van -e esetleg más változás? Nincs. Nincs semmi változás. Rendben. Akkor a bizottság elnökét fogjuk most megválasztani. Először is megállapítom, hogy választóképesek vagyunk, szavazóképesek, a szocialista kollégák közül van jelöltünk. ellenzük a Brexitet, úgyhogy azt szeretnénk, hogyha a továbbiakban is Linda elnökölne. Rendben. Tehát Linda mcevan javasolják. McEwen asszony egyetért? Igen. Köszönöm szépen. A jelöltnek tagjának kell lennie ennek a bizottságnak, és nem szabad, hogy semmiféle pénzügyi érdek fűzze ehhez. Megfelel ennek a két feltételnek? Igen. Ebben az esetben egy jelöltünk van, bocsánat, mondja az elnök, van-e még más jelölt? Nincs más jelölt, köszönöm szépen. Ebben az esetben, mivel csak egy jelölt van, azt javaslom, hogy van kollégát közfelkiáltással válasszuk meg, ha mindenki egyetért. Köszönöm. Gratulálunk Mekeven asszonynak megválasztásához, és kérem, hogy vegye át a helyemet. Köszönöm szépen. Köszönöm, kedves kollégák, köszönöm a bizalmat, hogy megválasztottak elnöknek, és nagy várakozással tekintek az elkövetkezendő két és fél évi munka elé. Biztos vagyok benne, hogy sikerül majd jó eredményeket elérnünk. A következő pont az első elnök megválasztása. Két póttagunk van, jelen is vannak, szavazatképesek vagyunk, úgyhogy egyenként kell az alelnököket megválasztanunk a négyből. Kérem az első alelnök jelöltjeit. Parancsoljon! Először is, Linda, gratulálok! Fantasztikus, hogy elnöke a mi bizottságunknak. A néppárt nevében Moris Ponga urat szeretném jelölni első alelnökként. Köszönöm szépen. Ponga úr elfogadja a jelölt státuszt? Igen, elnök asszony. Köszönöm. Emlékeztetni szeretném, hogy jelöltként teljes jogú tagja kell, hogy legyen a bizottságnak, és be kellett vallania mindenféle pénzügyi helyzetét. Megfelelnek a két feltételnek? Igen. Igen, köszönöm. Van-e még más politikai ö, frakció, ö, aki jelöltel rendelkezik? Nem. Akkor az első ellenlőköt ebben az esetben közfelkiáltással megválaszthatjuk jelöltünket. Köszönöm. Kérem, Ponga úr, jöjjön vissza ide a pódiumra. Köszönöm szépen. Jó, a második alelnök megválasztása következik. Igen, az Aldénak van jelöltje, parancsoljanak. Köszönöm, elnök asszony. Az Alde nevében örömmel javaslom kiváló jelöltünket a második alelnöki posztra, Pablo úr személyében. Verőne úr. Köszönöm. Várjanen úr, felteszem önnek is a kérdést. De mielőtt ezt megtenném, kérdezem a többi frakciót, van-e más jelölt? Nem? Várjanen úr, egyetért? Igen. Teljes jogú tagja ennek a szakbizottságnak? Ö, a bevallását elkészítette? Igen. Köszönöm szépen. Ebben az esetben, kedves kollégák, megint csak közfelkiáltással szavazhatunk. Azt hiszem van hely itt eh, a pódiumon, úgyhogy kérem, jöjjön ön is ide. Következik a harmadik elnök, alelnök megválasztása. Kérem, mondják el, kik a jelölteik a harmadik alelnöki posztra. Köszönöm, Linda a GUL nevében szeretnék gratulálni, és Stelis Kuluglut szeretnénk javasolni harmadik alelnöknek. Köszönöm szépen. Van-e más frakció, vagy képviselő, aki más jelöltet szeretne állítani? Nem? Akkor Kuluglu úr, felteszem a kérdést, egyetért a jelölésével? Igen. Én ellenzem a Grexitet. Reméljük, hogy nem lesz Grexit, mindazok után, ami tavaly történt. Úgyhogy emlékeztetném arra, hogy a szakbizottság teljes jogú tagjának kell lennie, hogy jelölt lehessen, és a bevallását el kell, hogy készítse. Így van, így van. Ebben az esetben megint csak közfejkeltással tudjuk megerősíteni ezt a jelölést, kedves kollégák. Köszönöm szépen. Kérem, ön is foglaljon helyet itt, mint harmadik alelnök a pódiumon. Következik a negyedik alelnök megválasztása. Kérem a jelölteket, parancsoljon asszonyom. Köszönöm, elnök asszony. Teva urat szerettem volna jelölni, de sajnos nincs itt, hogy a kérdése válaszolhasson. Deva úr jelezte, hogy családi okoknál fogva nem tud ma délelőtt részt venni az ülésen, de írásban, e-mailben elküldte az irodába, hogy egyetért a jelöléssel, és azt is jelezte, hogy a bevallását is elkészítette. Van-e más jelölt? Amennyiben nincs, elfogadjuk Deva úr megválasztását, még akkor is, ha nincs jelen közfelkiáltása? Rendben. Gratulálok minden alelnöknek, és azt hiszem, hogy ezzel le is zárult a szakbizottsági funkcionárusok megválasztása. Köszönöm, kedves kollégák, hogy ma eljöttek, és ahogy említettem, a bűró örömmel fog együttműködni önökkel az elkövetkezendő időszakban. Most pedig mehetünk tovább a szakbizottság rendes ülésére. Kérem, nézze meg mindenki, hogy itt van-e a szavazókártyája, mert szavazással kezdünk, mégpedig elég hosszasan. colleagues, we can now, um... Kedves kollégák, kezdhetjük akkor a rendes szakbizottsági ülést a hatodik napi rendi ponttal. Ez a napi rend elfogadása. Egyetértünk a benyújtott napi tervezettel? Köszönöm szépen. Hettes pont az elnök közleményei. Emlékeztetni szeretném önöket arra, hogy jövő héten, kedden, január 31-én nagyon fontos szavazásra kerül sor az AFET-tel együtt, a migráció témájában, menekültügy és migráció hullám, és ennek hatása a külpolitikára. Diaz de úrral négy órakor az a ban Kérem, egy kicsit jöjjenek hamarabb mert lehet, hogy hamarabb kerül erre sor. Tehát jövő héten közösen szavazunk, és ez rendkívül fontos téma, hogy mindannyian támogassuk kollégáinkat, akik az AFET szakbizottságban dolgoznak. Ezen kívül a mai koordinátori ülés után döntenünk kell hogy a Kokobóval, a Költségvetési Ellenzési Bizottsággal közös ülést mikor tartunk, de ahogy a koordinátorok megállapodtak ebben, mindenkinek jelezni fogom. De minden esetre jövő héten kedden lesz ez a közös ülés. De minden változástól tájékoztatok mindenkit. Nyolcas pont, a bizottság közleményei. A bizottságnak van valamilyen bejelenteni valója? Semmi különös, jó. Örömmel üdvözöljük Bruno szevét, aki a bizottságban a kollégáival együtt jelen van, örömmel üdvözöljük. Jó, akkor kedves kollégák, már szavazhatunk is, a kilencedik ponttal kezdjük. E, egy véleményről szavazunk, az afed ból hontalanság dél- és kelet ázsiában Mária Hajbuk az előadója ennek, van-e valami mondani valója, mielőtt elkezdjük a szavazást? Um, igen, nagyon röviden. Csak röviden utalnék arra, hogy a szavazáson, a javaslatoknál megpróbáltam elérni azt, hogy a deve kompetenciáira összpontosítsunk. Van néhány negatív javaslat is, nem azért, mert nem vagyok, nem értek egyet ezek ezen módosítók tartalmával, hanem azért, mert fontosnak tartom azt, hogy a DEVE kompetenciáira összpontosítsunk, és ne lépjünk túl ezeken a kompetenciákon. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen. Megpróbálunk a lényegre koncentrálni. Jó, akkor szavazzunk. A hatodik módosítóval kezdjük, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tizenegy, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12 mellette. Bocsánat, itt részenként szavazunk, úgyhogy első rész először mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizzük a második részt, megnyitom a szavazást, Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 13-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Most jönnek a preambulum bekezdések, kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Azt hiszem elutasítottuk, de ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk, éppen hogy ötös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Végszavazás következik. Ah, nem, új szabályok vannak. A jövőben így lesz most már a véleményekről is így kell szavaznunk, nem csak a jelentésekről, tehát megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Nagy többséggel elfogadtuk. Gratulálunk a jelentés készítőjének, köszönöm szépen! Kedves kollégák, most egy eléggé hosszú szavazás következik. Nagyon sokat dolgoztak a társelőadók, a titkárság, és mindenki, eh, hogy kompromisszumokat fogalmaznak meg. A fejlesztési politikára vonatkozó európai konszenzus felvizsgálatáról ö, szavazunk. Ez egy olyan dokumentum, amelyet, hogyha jóvá hagytunk a bizottsággal és a tanácssal, akkor intézményközi megállapodás születik a három intézmény között, és ez a jelentés, amelyet Bogdan Venta készített, a mi véleményünk arról, hogy a konszenzusban mi kellene, hogy benne legyen. Ma tehát ezt kialakítjuk, és a jövő héten összeülünk a Máltai elnökséggel, és kezdjük a tárgyalásokat az új konszenzusról. Úgyhogy erről szavazunk ma, ez lesz az alapja a parlament álláspontjának, a fejlesztésről, kialakuló európai konszenzusról, hogy az EU az elkövetkezendő 50 éven keresztül az SZTG-ket hogyan ö, hajtja végre. Ezért kérem a társ előadókat, hogy akarnak-e valamit mondani átadják egymásnak a szót, parancsoljanak. Linda. Um... Köszönöm szépen, köszönöm Linda. Nagyon fontos jelentésről van szó, jól felkészültünk, és azt gondolom, hogy az árnyék jelentéstevőkkel nagyon jól együttműködtünk. Hát még egyszer köszönetet szeretnénk mondani Jaspernek és a kollégáknak, nagyon sok módosítónk volt, és a prioritásaink nagyon fontosak. Fontos, hogy a trialógus elinduljon a jövő héten. Ez egy ambiciózus cél, mivel Májta májusig lezárja ezt a dolgot, a prezi, a, tehát a soros elnökség alatt. Köszönöm, Bogdán! Csak meg tudom ismételni azt, amit a kollégám az imént mondott, köszönetet szeretnénk mondani. Köszönöm az összes árnyékjelentés kedvőnek ezt a kitűnő együttműködést, illetve Jaspernek, illetve tanácsadónknak és asszisztenseinknek. Nagyon fontos, hogy ezt a jelentést elfogadjuk a mai ülésünkön, hiszen ez mandátumként szolgál a jövőbeni következő heteken elinduló trialógusokhoz, illetve a plenáris előtt is fontos ez. Köszönöm a bizottságnak, a tanácsnak, a Máltai Soros elnökségnek az együttműködését, tehát mindenkinek köszönöm a közös munkát. Elnök, köszönöm szépen. Elkezdhetjük a szavazást. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Szóbeli módosító négyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 67-es, 73-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 3A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 75-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 3B kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, a 80-83-ast egybevesszük, mellette ellene tartózkodás elutasítva, 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 91-es mellette ellenen tartózkodás elfogadva, 95-ös mellette ellenen tartózkodás elutasítva, 92 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 93-tól a 90 is fogyott tevékenység, mellettem ellene tartózkodás elfogadva. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 104-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 109-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 110-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 111 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 112 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 8A mellette ellene tartózkodás ellenőrizhetjük a 8-as áról a kompromisszumot? The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Kilences kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 129 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 130 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 131 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 132 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 138 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 139 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 141 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 142 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 143 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 90 kompromisszum mellette ellene tartózkodás még egyszer mellette, 9 ellene tartózkodás elfogadva. 148 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 155 159 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 151 mellette ellentartózkodás elfogadva, 164 mellette ellentartózkodás elfogadva, 11-es kompromisszum mellette ellentartózkodás elfogadva, szóbeli módosító 2-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Compromise 12 in favor. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 170 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 171 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 13 kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 174 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 177 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 178 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 183 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 14 kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 185 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 186 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 185 mellett mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizhetjük. A 187-esről megnyitom a szavazást. Sorry. Yeah, but that wasn't adopted. Yeah, so we're on 187, colleagues. 187-esről mindenki szavazat lezárom a szavazást, elutasítom. Volt egy kis zavar. 188 and 188-189 együtt mellette ellene tartózkodás. Elfogadva 190 első rész, mellette ellene tartózkodás elutasítva, második részt mellette ellene tartózkodás elutasítva, elfogadva, javítja magát az elnök, 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 195 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 196 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 197 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 199 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 208 mellette ellen tartózkodás elfogadva, 209-210 mellette ellene elfogadva, 17-es kompromisszum mellette ellene elfogadva, 215 mellette ellene elutasítva, 3 szobai módosító mellette ellene elfogadva, 18-as kompromisszum mellette ellene elfogadva, 19-es mellette ellene tartaszkodás elfogadva, 228 mellette ellene tartaszkodás elfogadva, 229 mellette ellene tartaszkodás elfogadva, 230 mellette ellene tartaszkodás elutasítva, 231 részenként is szavazás, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész elfogadva, tartózkodás elutasítva. 20-as kompromisszum mellette ellenen tartózkodás elfogadva, 235 mellette ellenen tartózkodás elfogadva, 237 mellette ellenen tartózkodás elutasítva, 240 mellette ellenen tartózkodás elutasítva, 241 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 242 mellette ellen tartózkodás elfogadva, 243 mellette ellen tartózkodás elutasítva, 247 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 245 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 246 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 248 is szavazás, első rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva, második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 249 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 250 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 251 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 21-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 257 mellette ellene tartózkodás ellenőrizhetjük elektronikusan a 257-est, megnyitom a szavazást. Megnyitottam a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadjuk egyhangulag hosszú lesz a szavazás, egy kicsit kezdek fáradni. 259 részenként egy első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva, 21 A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, szobai módosító 5-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 262 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 263 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 264 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 265 mellette első rész mellette ellene tartózkodás elfogadott, második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva, 276-os, 276-osról szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 267 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 22-es konszul mellette, ellene tartózkodás elfogadva, es elkompresszum mellette, 23 mellette ellenet tartózkodás elfogadva, 24-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 289 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 290 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 291 mellette ellentartózkodás elutasítva, 292 mellett ellentartózkodás elutasítva, 293 mellette ellentartózkodás elfogadva, 294 mellette ellentartózkodás elfogadva, 295 mellette ellentartózkodás elfogadva, 26-os kompromisszum mellette ellentartózkodás elfogadva, 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 304 mellette ellen tartózkodás elfogadva. 305-ös mellette ellenet tartózkodás elfogadva, 10 A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 313 mellette ellen tartózkodás elfogadva, 315 mellette ellen tartózkodás elfogadva, 317 mellette ellen tartózkodás elfogadva, 319 mellett ellene tartózkodás elfogadva, 327 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 328 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 329 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 330 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 331 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 332 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 6-os szóbeli mellette ellene tartózkodás elfogadva, 333-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Most a preambulum bekezdésekről szavazunk. 27-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 28 es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 32-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 34-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 36-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 37-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 38-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 30-as kompresszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 29-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 41-es mellette ellenetartózkodás elfogadva, 42-es mellette ellenetartózkodás elfogadva, 43 mellette ellenetartózkodás elfogadva, 44 mellette ellenetartózkodás elfogadva, 46 45 mellette ellenetartózkodás elutasítva, 49-es mellette ellene elfogadva, 31-es mellette ellenetartózkodás elfogadva. Egyes módosító mellett ellene kell elfogadva. Can we do a block till... No, we can't. Until 10? No, we, no, we have an objection, so we can't. We can't do more... Nem szavazhatunk blokkban. Egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes módosító mellett ellene tartózkodás elfogadva. Hármas módosító mellett ellene elfogadva négyes mellett ellen tartózkodás elfogadva, ötös mellett ellen elfogadva, hatos mellett ellen tartózkodás elfogadva, hetes mellette ellene tartózkodás elfogadva, nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadva, kilenc mellette ellene tartózkodás elfogadva, tíz mellette ellene tartózkodás elfogadva, 11-es mellette ellene tartózkodás utasítva, 12 mellett ellen tartozkodás elfogadott, 13 mellette ellen tartozkodás elfogadott, 14 mellette ellen tartozkodás elfogadott, 15 mellette ellen tartozkodás elfogadott, 16 mellette ellen tartozkodás elfogadva, 17 mellette ellen tartozkodás elutasítva, 18 mellette ellene elfogadott, 19 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 20-as mellette ellenetartózkodás elfogadva, 21 mellette ellenetartózkodás elfogadva, 22 mellen ellene tartózkodás elfogadva, 23 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 24 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 25 mellette ellene tartózkodás elfogad, elutasítva. Most a az állásfoglalás tervezetről szavazunk, név szerinti szavazás mindenkinél. Itt van a szavazókártya, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Gratulálunk! Lenza úrnak, 21 eh, mellette, egy ellene szavazat mellett nagy nagyhangú többséggel megszavaztuk a jelentést. Ehm, nagyon ügyes volt mind a két jelentést, ahogy kompromisszumokat alakított ki, illetve munkatársaik. Amúgy este 11-ig is szavazhattunk volna. Nagyon fontos szavazásról van szó. Két tövő egyetértett, és nagyon fontos, hogy a szavazásból egy kulcsfontosságú üzenet menjen ki, tehát ez, a, ez az üzenet az, hogy nagyon fontos, hogy a fejlesztési segítségnyújtást a szegénység megszüntetésére fordítsák. Ez egy fontos üzenet. És így látjátok a kollégák ennek a hosszú szavazásnak az eredményét is. Egy perces rövid szünetet tartunk. Aki távozni szeretne, azt most megtehetik. Köszönöm. Yes, sorry, we're going to be a few minutes, colleagues, while we have... No kollégák, elnézést, egy pillanat, amíg a vendégeink ideérnek, 10 órakor tudjuk folytatni, hogy a vendégelőadóink is ideérjenek. Köszönöm.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

Okay, colleagues, it is now 10 o'clock, which is when we were said. 10 óra van, azt mondtuk, hogy 10 órakor folytatjuk a munkánkat. Úgyhogy megkérek mindenkit, hogy akkor térjük rá, térjünk rá a következő napi rendi pontunkra, a 11-es napi rendi pontra. A CETA megállapodás a téma, és ennek hatása a fejlődő országokra. Az Európai Unió és Kanada közötti kereskedelmi megállapodásról van szó, ugye az átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodásról, amit, amiről a bizottság a tanulmányt készített, és majd a bizottság képviselője be is fogja ezt mutatni. Miután a Tupe Consulting képviseletében szakértőnk megtartja az előadását, nagyon időszerű ez most, ez az eszmecsere, mert februárban a plenáris rendjén fel is fog kerülni ez a téma. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy nagy érdeklődést kiváltó téma, sokaknak ellentmondásos. A föld legszegényebb országaira gyakorolt hatását eh, vizsgáljuk ennek a megállapodásnak. Nagyon fontos ez, és át is adom Draper úrnak a szót, hogy a tanulmányt bemutassa, és utána a kollégák természetesen lehetőséget kapnak arra, hogy kérdéseket tegyenek fel. Is this working again? Yeah, Működik a mikrofon? Igen. Tehát a tanulmány, ha jól tudom, már rendelkezésre állt, és azt a kicsit veszélyes alapfeltételezést fogom itt most megtenni, hogy mindenki olvasta is. A tanulmányból csak a lényeget fogom kiemelni. So, essentially what we were asked to... Tehát azzal kezdem először, hogy mi volt a módszertanunk, mire kértek bennünket. Először is, hogy vizsgáljuk át a CETA-val kapcsolatos szakirodalmat, és ennek a hatását, ennek a megállapodásnak a hatását a fejlődő országokra. Elég kevés szakirodalom állt rendelkezésre, úgyhogy a, az egyéb regionális megállapodásokkal kapcsolatos szakirodalmat is áttekintettük, a, TT, a, a TTIP-et e például, az ezzel kapcsolatos irodalmat. Tulajdonképpen így próbáltuk kicsit kibővíteni az információ forrásainkat az a kapcsolatban, hogy milyen hatása lehet a CETA-nak, és kiegészítettük a tanulmányt még egy második résszel. Két rövid eset tanulmányról van szó, amelyek alaposabban megvizsgálják azt, hogy milyen hatása van ennek Dél-Afrikára és Tanzániára, itt különösképpen az áruk kereskedelmére összpontosítottunk, illetve a liberalizációra, a vámtarifák liberalizációjára, hiszen ennek van nagy hatása a fejlődő országokra. Eszmecsere alakult ki akörül is, hogy mit is jelent pontosan a fejlődő ország, hogy hogyan határozzuk ezt meg, inkább az LDC-kre összpontosítottunk, tehát a legkevésbé fejlett országokra. Ennyit általánosságban a módszertanunkról, illetve arról, hogy hogyan jártunk el a tanulmány elkészítésénél. Nos, a tanulmány lényege, és itt fogom összefoglalni a részleteket, tulajdonképpen a potenciális hatásokat próbáljuk azonosítani, csoportosítani. Egyrészt kereskedelmiek lehetnek ezek, és hát ez ugye a régi közgazdaságtani közgazdaságtanból már ismert történet, elterelje a kereskedelmet egy ilyen megállapodás, hogy hogyan hat a termékcsoportokra, ágazatokra, országokra. Egy picit részletekben megyek azoknak a kedvéért, akik esetleg nem uh, ismerik olyan alaposan a közgazdaságtan elméletét. Tehát képzeljünk el egy országot, mondjuk a preferenciális kereskedelmi térségen kívül, Dél-Afrika vagy Tanzánia két ilyen ország, termékeket exportál mondjuk az Európai Unióba egy kedvezményezett tarifelis megállapodás értelmében, amit ugye tudunk, és közben Kanada a CETA keretein belül szintén kedvezményt kap, ez befolyással lehet a Dél-Afrikából vagy Tanzániából áramló exportokra. Ezt a közgazdászok a Trade Diversion névvel megfogalmazással illetik. Ez azt jelenti, hogy a kereskedelem elterelődik, átterelődik. Megpróbáltuk tehát az esettanulmányban ezt megvizsgálni, és ki is derült, hogy van ilyen, tehát a kereskedelem eltérül egy picit, de eléggé korlátozott ez a hatás, leginkább a mezőgazdaságot érinti csak. A felszínt kapargattuk igaziból, tehát nem bonyolultunk részletekbe abból, hogy milyen mezőgazdasági termékekről van, lenne szó konkrétan, és ennek milyen hatása van konkrétan. Az az egyik javaslatunk, hogyha a szakbizottságot a szakbizottság tovább kíván még menni a CETA hatásainak elemzésében, akkor részletesebb vizsgálatokra van szükség azzal kapcsolatban, hogy mi is történik, elterelődik-e a kereskedelem, vagy létrejön. A másik eset, amit említettem, ugye a trade creation, tehát a kereskedelem bővülése, megteremtődése, Előfordulhat, hogy mondjuk a Kanada és az EU közötti megállapodás után itt, ebben vannak olyan termékek, amelyek nem vesznek részt a kereskedelemben, akkor elképzelhető, hogy Dél-Afrikából vagy Tanzániából ezeknek az exportja nő. A közgazdászok ezt úgy vizsgálják, hogy megnézik, hogy mennyi az előállított termék, mekkora mennyiségű az az előállított termék, azokat hogyan exportálják, és így tovább. A CETA esetében mindössze két tanulmány készült arról, hogy milyen hatása van a CETA-nak Kanadára és az EU-ra. És itt megpróbálják mérni ennek a hatását a fejlődő országokra is, de nem igazán a, ennek a két tanulmánynak nem igazán ez áll a középpontjában, tehát ez csak egy részlet. Ezért mondom, hogy ha a bizottság még további információkat szeretne, akkor az első lépés az az lenne, hogy egy ilyen modellezést kérnek, hogy modellezzük a CETA hatását a fejlődő országokra. Ha őszinte vagyok, akkor be kell, hogy valljam, hogy az erőforrások nem voltak elegendőek arra, hogy részletesen belemenjünk ebbe. Az esettanulmányokban megpróbáltunk egy picit foglalkozni ezzel is. De a kereskedelem eltérítése vagy megteremtése nem az egyetlen szempont, amit vizsgáltunk, hanem vizsgáltuk a jogszabályokat is. Először is a származásra vonatkozó szabályokat. Nyilván minden szabadkereskedelmi megállapodásban nagyon fontosak ezek. Hiszen ezek határozzák meg a kedvezményes tarifákat, és a kívülmaradt országok esetében, tehát mondjuk Tanzánia vagy Dél-Afrika esetében, hogyha ők exportálnak az EU-ba vagy Kanadába, nagyon fontos kérdés lesz, hogy a származásra vonatkozó, a termék eredetére vonatkozó kérdésekkel mi lesz elég egy értéklán, értékláncra gondolni, és arra, hogy egy társaság, egy vállalat hogyan terjeszti szét az értékláncát a világon, akkor rögtön rájövünk arra, hogy ezek a kedvezményezett vámtarifák igen komolyan befolyásolhatják ezt, és így rá is térhetünk a második hatásra, a befektetések elterelésére, nem csak a kereskedelem terelődhet, térítődhet el, hanem a befektetések is. A CETA-ban nagyon részletes szabályok vannak a termék eredetére, termékek eredetére vonatkozóan, és több ezer termék specifikus ilyen szabály van. Tehát ezeknek a hatását, a fejlődő országokra gyakorolt hatását, ha meg akarjuk vizsgálni, akkor nem lehet elkerülni azt, hogy gyakorlatilag soronként végignézzük és kielemezzük a termék származására vonatkozó szabályok sorát. És van még egy nagyon fontos terület, ez a standardokra, normákra vonatkozik, ezeknek a harmonizációja vagy konvergenciája. Szintén termékspecifikus kérdés. Tehát például alkatrészekre vonatkozó standardok, biztonsági standardok, amelyek arra vonatkoznak, hogy egy alkatrészt lehet-e exportálni egy másik országnak a területére. És a CETA, illetve a nagy régiókban kötött megállapodások is azt próbálják elérni, hogy az ágazatok képviselői leüljenek, tehát mindkét oldalon, és megállapodjanak vagy a harmonizációban, vagy pedig a konvergenciában, tehát hogy közelíteni kívánják egymáshoz ezeket a standardokat, és megint nagyon sok ilyen standard van. Most képzeljük el, hogy valaki exportál az Európai Unióba, akkor az exportokra kétféleképpen is hatást gyakorolhat a CETA. Az első, ami miatt nagyon sok kevésbé fejlett ország aggódik, az, hogy őket gyakorlatilag kizárja ez, mert az EU és a Kanada közötti megállapodásban a standardokat szigorítják, tehát a szintet megemelik, ők pedig nem tudnak megfelelni ennek a szintnek. Ez a lockout jelenség. A másik jelenség az úgynevezett lock-in jelenség. Képzeljük el, hogy egy dél-afrikai exportőr most megfelel a feltételeknek, exportálhat az EU-ba. Az EU elismeri Kanadát ezzel a megállapodással, akkor a dél-afrikai exportőr exportálhat Kanadába is. És ez ö, pozitív hatás, de gyakorlatilag megint végig kell menni a termékek hosszú során, megvizsgálni a származásra vonatkozó szabályokat, a preferenciális tarifára vonatkozó szabályokat, és így tovább, csak akkor lehet pontosan megvizsgálni mindennek a hatását. De ha visszatérek a két esettanulmányra, amit készítettünk, és ahol megpróbáltuk a fejlődő országokra gyakorolt hatást megnézni, azt kell, hogy mondjam, hogy a jó létre gyakorolt hatást is igyekeztünk megnézni. Általában eléggé elhanyagolható azért egy gyakorolt hatás, és ahogy mondtam már korábban, az agro ágazatra valószínűleg összpontosulnak ezek a hatások. Például a dél-afrikai borexportok EU-ba, mert Kanada is ugye borexportőr ország, tehát itt lehet hatás. Egyébként is Kanada nagyon sok nyersanyagot és mezőgazdasági terméket exportál, és a fejlődő országok versenyelőnye általában ezen a területen van. Tehát, hogyha akarjuk, akkor mondhatjuk azt, hogy potenciálisan azért fenyegeti ez a fejlődő országok exportját, de nem fogjuk tudni pontosan, hogy milyen mértékben, ha csak nem megyünk végig az egyes termékek során. Ahol ellentmondásosá válik a helyzet az Európai Unióban, az a jogszabályi harmonizáció, vagy a politikák harmonizálása. Hogyan képzeljük ezt el? Például a vitarendezés erre vonatkozó szabályokra kell gondolni. Ugye a CETA keretein belül megállapodott a két fél a vitarendezésről, és ezt a rendszert, a vitarendezési rendszert, amit felállítottak, modellként látják, tehát ezt az AKC vagy a legkevésbé fejlett országokkal fenntartott kapcsolatokban alkalmazhatják, vagy akár a WTO-ban is több oldalú rendszerként. Tehát attól függően, hogy ki mit gondol az ISDS-ről, ez jó dolog, vagy jó dolog, vagy nem jó dolog lesz. Én nekem megvan a saját véleményem erről, de van még rengeteg más olyan intézkedés, amelyből vagy szabvány lesz, norma lesz későbbi tárgyalásokra vonatkozóan, vagy nem. a kompetitív liberalizáció lehetőségének nevezzük ezt, hiszen vannak olyan országok, amelyek ugye kívül maradnak ezeken a nagy megállapodásokon, viszont, hogyha megszületnek ezek a megállapodások, akkor a kívülreket országok úgy érzik, hogy nekik is teljesíteni kell ezeket a feltételeket, el kell fogadni. Ezt nézhetjük úgy, hogy a pohár félig tele van, vagy félig üres. Ha valaki külföldi, nemzetközi nagyvállalatokat akar bevonzani, az országába, akkor jó, hogyha megfelel ezeknek a standardoknak, de nézhetjük ezt úgy is, hogy a fejlődő országok számára az nagyon nehéz és esetleg hátrányt jelenthet. Tehát végül összefoglalóan azt mondhatom, hogy három csoportba osztottuk az ajánlásainkat. Az első az az hogy a potenciális, a te, potenciálisan érintett termékek köre elég nagy, és a részletes vizsgálathoz egy újabb tanulmányt kellene elkészíteni, tehát hogy ez azt jelenti, hogy végigmennénk az eredetre vonatkozó szabályokon, a preferenciális tarifákra vonatkozó szabályokon, tehát egyenként, termékenként és modelleznénk a helyzetet. Ebben az irányban kell elmozdulni, hogyha több információt akarunk kapni arról, hogy a CETA-nak milyen hatása lesz a fejlődő országokra a kereskedelmi csatornákon keresztül. A szakbizottság esetleg a a származás az eredetre vonatkozó szabályok kérdését önmagában is megvizsgálhatná, és azt a kérdést is, hogy hogyan lehetne az ellátó láncba jobban beépíteni a fejlődő országokat. Tehát, hogy ezen fejlődő országok, a legszegényebb fejlődő országok hozzáférjenek ezekhez a lehetőségekhez a kumulatív szabályok használatával. Ha nagyon szakmai, amit mondok, nagyon bonyolult, akkor ezt majd későbbiekben esetleg el magyarázom. Tehát ezekhez a halmozhatósági szabályokhoz hozzáférhetnének a legkevésbé fejlett országok. Hogyan lehet részt venni a modern értékláncokban úgy, hogy a standardjait magasabb szintre emeli valaki, a, és a kis és középvállalkozások is részt kell, hogy vegyenek ebben a folyamatban. És ehhez az érintett országoknak fel kell készülniük, és a fejlesztési segítségnyújtás például ezt lefedheti, tehát segítheti ezeket a fejlődő országokat abban, hogy az értékláncban jobban részt vegyenek, a kereskedelem megteremtődjön, nőjön, és a kereskedelem eltérítését lehetőleg a minimálisra csökkentsük. Köszönöm az előadást, mondta az elnök hogy több kérdést felvetett. Én láttam, hogy a kollégák kívánnak szólni, meg is adom az elsőnek a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, és szeretném megköszönni az összefoglalót és azt, hogy beszámolt erről a összetett témáról, illetve arról, hogy milyen kérdéseket lenne még érdemes megvizsgálni. Én támogatnám azt, hogy a szakbizottság kérjen egy újabb tanulmányt, egy részletesebb tanulmányt, amely megvizsgálja ezeket a hatásokat. Mert hát általánosságban elmondjuk, hogy igen, nagyon nehéz konkrétan megfogalmazni, hogy milyen hatásai lesznek ennek a megállapodásnak, nem lehet pontos választ adni, de hogyha önt jól értettem, akkor azt jelezte, konkrétan elmondta, hogy milyen pontokat érdemes megvizsgálni. Ugye Kanadában is nagyon sok mezőgazdasági terméket érint ez, tehát érdemes lenne részletesebben megvizsgálni. És engem természetesen érdekel az ön személyes véleménye is a vitarendezési rendszerről, az ISDS-ről, egy új, teljesen új rendszert próbáltunk felállítani a TTIP-hez képest a CETA-ból, és a szocialista frakció ezeket a kereteket megtámadta, és még mindig ott tartunk, hogy zajlik a tárgyalás az Európai Parlamenten belül, tehát érdekes lenne tudni arról, hogy mi az ön véleménye az ISDS reformjáról, Úgyhogy ezt szeretném megkérdezni. Ami az ellátóláncokat illeti, nem említette az Aid for Trade fogalmát, tehát hogy a támogatása a kereskedelmért cserébe. Ezen érdemes, ezt érdemes lenne -e még vizsgálni az önvéleménye szerint, tehát hogy pontosan meg tudjuk állapítani, hogy melyek azok a szituációk, ahol az Aid for Trade eszközökkel segíthetjük a fejlődő országokat annak érdekében, hogy valóban be tudjanak lépni az ellátóláncba. És érdekelne, hogy készült-e már ezzel kapcsolatban kutatás. Az is érdekel, hogy mit gondol a költségvetési sorról, az erre vonatkozó költségvetési sorról az EU-s költségvetésben, hiszen koherens helyzetet szeretnénk teremteni. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök asszony Mária Hajbuk. Köszönöm. Ihre Ausführungen. You can hear me? Fine. Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Äh, Sehr Köszönöm. És szeretném én is megköszönni az előadást. A jólétről beszélve azt mondta, hogy nem hat ki annyira a CETA erre, hiszen leginkább csak a mezőgazdaságot érinti, vagy esetleg a bor termelő szektort érinti ez, de én attól függetlenül azt gondolom, hogy azért a mezőgazdaságból nagyon sokan élnek Afrikában, tehát nagyon sok embert foglalkoztat ez az ágazat. Hogyha belegondolunk arra, hogy a szubszaharai térségben az emberek 60%-a a mezőgazdaságban foglalkoztatott, akkor azért erre oda kell figyelni, komoly aggályokat vetesz fel. Nagyon fontos az embereknek, hogy legyen jövedelmük, ezért kérdezem, hogy ön mit gondol erről, azt mondta, hogy csak a felszínt kapargatták, de hogyha mi, mint szakbizottság szeretnénk további információt kapni erről, akkor milyen irányba indulnának? Tudna egy kis útmutatót adni? Szeretnénk azt elkerülni, hogy ezek az emberek hátrányt szenvedjenek az ilyen kereskedelmi megállapodások aláírásából. A TTIP itt van, itt van a CETA, és hogyha ezek működésbe lépnek, akkor sokkal bonyolultabb lesz az egész helyzet, mint csak a Kanadával kötött megállapodásban. Egyetlen egy kérdést fogadunk még, és utána majd megnézzük, hogy vannak-e még. Zeller úr, és utána a válaszokat, a válaszokat hallgatjuk meg, és majd egy második körben lehet tovább kérdezni. Also, äh, kanadischen Wein habe ich zumindest also... Köszönöm. A kanadai bort még nem láttam a boltjainkban, viszont dél-afrikait igen. És folytattunk már eszmecserét arról is, hogy a dél-afrikai országokkal megszületett a megállapodás. A kollégáink kritizálták pontosan a piacnyitást a dél-afrikai országokban citrusfélék is vannak, és ezek könnyebben jutnak be az európai piacokra. Nem tudom, a CETA és a szabadkereskedelmi megállapodás Kanadával hogyan illeszkedik ebbe a körbe. Hogy a mezőgazdasági termékek könnyebben bejutnának a Dél-Afrikába is, mert a dél-európai kollégák eléggé erőteljesen kritizálják ezt a túlzott marketinget. Ugye Spanyolországban és Olaszországban nem egész évben terem a narancs, és más a szezonja ennek. Én azt gondolom, inkább ez kiegészítést jelent, nem pedig versenyt, ami a termelést illeti. Köszönöm szépen, most visszaadjuk az előadónak a válaszadás lehetőségét, és aztán talán még lehet kérdezni. Hát a mezőgazdaság elég érdekes történet, nagyon nehéz egy-két percben összefoglalni. De azt hiszem inkább az afrikai mezőgazdaság kéne, hogy aggasszon minket. Ami pedig Kanadát illeti, itt viszonylag előnyös a helyzet. Elég erős a mezőgazdaságuk, finom bort is termelnek. Hát azt nem tudom, hogy népszerű-e Európában, egészen más az íze természetesen. Ami az afrikai országokat illeti, amelyek mezőgazdasági országok, nem mindegyik az ugyanis, inkább trópusi, szobtrópusi piacokat céloznak meg, és ez egészen más. Végül is így közelítettük meg a kérdést, hogy egészen mások az előnyök, amiket össze lehet hasonlítani. Ezért kell pontosan megvizsgálni azt, hogy mi a helyzet a kanadai vám preferenciákkal, illetve az afrikaiakkal, és az afrikaiak ugyanazt a terméket exportálják-e az európai piacra. Dél-Afrika esetében csak egy-két bor jut eszembe, a tanzániai esetben megint csak nagyon kevés közvetlenül versenyző termékről beszélhetünk. Persze túl kell lépnünk Afrikán, a világ más területeit is meg kell vizsgálnunk, hogyha átfogóan akarunk vizsgálódni, és hogyha általánosságban nézzük a fejlődő országokat, akkor ott van Latin Amerika például. Ott is nagyon sok mezőgazdasági termeléssel foglalkozik, a mezőgazdaság valóban fontos terület, de meg kell vizsgálni, hogy mennyire komoly, hogy melyek azok az országok, amelyeket közvetlenül érint ez a dolog, és milyen termékeket. Ezt mennyiségi elemzésnek kell alávetni, akkor lehet ezt az irányt követni. Egyébként, ami a mezőgazdaságot illeti, összességében sokkal nagyobb kérdéseket kell feltennünk. Például mi a helyzet az európai közös gazdasági, eh, mezőgazdasági politikával? Eh, ennek nagyobb a hatása a fejlődő országok eh, termelőinek exportjára, mint a közvetlen verseny Kanadával. Azt hiszem, ezt is figyelembe kell venni. Aid for Trade. És hogy ez kapcsolódik-e a különböző ellátó láncokhoz. Azt hiszem Európában mindenképpen folyt erről eszmecsere az elmúlt néhány év során. Fontos téma ez a nemzetközi kereskedelmi tendenciák keretén belül. Úgyhogy vantak gyakorlati intézkedések, hogy segítsenek a fejlődő országok termelőinek, főleg a KKV-knak, hogy bekapcsolódhassanak ebbe az értékláncba. A kérdés az, hogy hogyan Alapvetően mi is javasoltunk valamit, hogy az afrikai országokban segítsenek a gazdáknak, hogy a standardokon javíthassanak, és megfeleljenek az új kihívásoknak. Ez állandó mozgásban van. Persze aztán általában a hivatalos standardokra koncentrálunk, de vannak magán szférában található standardok is, és ezekkel nem foglalkoztunk itt a tanulmány során de ez mind-mind figyelembe veendő, legalábbis ami a cetát illeti. Állandó tárgyalások folynak, és a magánágazatok csoportjai összefognak, úgyhogy elképzelhető, hogy van egy olyan terület, amit nem lehet közvetlenül irányítani a kormányok részéről. Aztán például ott vannak azok a testületek Afrikában, amelyek a standardokkal foglalkoznak, és ragaszkodnak a magán standardokhoz. Úgyhogy talán ezzel a területtel is kellene foglalkozni. Aztán, ami a vitarendezést illeti, a saját különbejáratú véleményem, Dél-Afrika, már is tudom, hogy milyen jelzőt alkalmazzak. nagyon sok európai országgal pontosan emiatt a vitarendezés miatt hozott bilaterális megállapodásokat mert nem igazán tetszett nekik ez. És azzal érveltek, és azt hiszem ez igaz is, hogy a jogi rendszer elégendően erős, és hogyha valamilyen gondja van a külföldi befektetőknek, akkor a helyi bíróságokhoz fordulnak. A, ez a vitarendezési rendszer, az ISDS azt jelenti, hogy gyakorlatilag a külföldi cégeknek jobb a hozzáférhetősége az igazságszolgáltatáshoz, mint a helyieknek. De hogy miért lehet például New Yorkban a bíróság elé citálni a kormányainkat? Hát azt hiszem itt az elvi kérdést kell felvetni, hogy az ISDS-t azért találták ki, hogyha nincsenek erős jogrendszerek, akkor legyen megoldás. Ez egyébként eléggé megfelelő módszer. Vannak AKC országok, ahol ez a kontextus megvan, és ezért az ISDS létrejött. Ott hasznos lehet de hogy aztán ebbe az irányba akarnak-e elindulni, ez nemzeti kompetenciába tartozó kérdés. Elnök, köszönöm szépen. Most hallottam, hogy az Aid for Trade stratégiát most vizsgálják felül az EU-n belül, és a későbbiekben megkapjuk ezt a dokumentumot, úgyhogy majd megvizsgálhatjuk azokat a területeket, ahogy a kereskedelmet támogathatjuk. Ez hiszem fontos dolog ez, az Intával együtt foglalkozunk vele. Még három kollega jelezte, hogy szeretne kérdezni. Charles Görens a következő, parancsoljon. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Be kell vallanom, hogy azért az előadás után még vannak kérdéseim, mindazonáltal minden tiszteletem a szerzőnek. Tehát vannak nyitott kérdéseim még. Ezt a tanulmányt egy fejlesztési bizottság elé terjesztették. Tehát a fejlesztés mi? A szegénységtől való megszabadulás? Én nem igazán látom ebben a tanulmányban egyébként egyértelműen jelezve, hogy csökken a szegénység. Lehet jó hatása a kereskedelmi tevékenységnek makrogazdasági szinten, és úgy gondolom, hogy az önök tanulmánya elsősorban a makrogazdasági megjegyzéseket tartalmazza. De a szegénység megszüntetését azonban úgy mérjük, hogy hányan vannak a szegények, akik a szegénységi küszöb alatt élnek, vagy akik ö, kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek. Nos, minket ez érdekel elsősorban, mint fejlesztési bizottságot. Azt tudni kell, hogy ezután egy adott országban több lesz az gazdag, több lesz a szegény, vagy több lesz a szegény és kevesebb szegény, vagy kevesebb gazdag, kevesebb szegény. A legtöbb országban egyre nagyobb a különbség a szegények és a gazdagok között, és egyre több a gazdag. Hát sajnos ez a globalizáció eredménye, amit nagyon rosszul alkalmaznak. Az önök módszere alapján a második megjegyzés – közvetlenül kapcsolódik az elsőhöz, nevezetesen vannak más hatások is a fejlesztésre, és nyilván önök is ismerik ezeket. Vannak más kereskedelmi megállapodások, amelyek a fejlődésre vonatkoznak. Itt például a gazdasági partnerségekre gondolok, amelyek a 24. cikk alapján születtek meg, a GATT 24. cikk alapján, és ami elég széleskörű liberalizáció céloz meg a kereskedelmi kapcsolatokban. Én azt szeretném tudni, hogy ennek a cikknek milyen hatása van a szegénység megszüntetésére. És nem nagyobb hatása van-e, mint a cetának a fejlődő országokban uralkodó helyzetre, és főleg a szegénység megszüntetésére. Van egy harmadik megjegyzésem is. Azt hiszem, említette ezt a tanulmányban, bár nem olvastam a teljes tanulmányt, de ez nagyon fontos számomra. Ami a normákat illeti, a standardokat. Én úgy gondolom, hogy azt nem kellene a normákat növelni. Hogyha egy kereskedelmi zónában vannak bizonyos előnyök a CETA miatt, akkor a minőség javulhat. Ez viszont nehezíti a fejlődő országok exportját ebbe a zónába. Azt hiszem, hogy akkor csökkenteni kellene ezeket a minőségi normákat. Viszont ezzel szemben el kell gondolkodni, hogy milyen politikák kísérik ezeket a fejlődő országokat. Mit ajánlhatunk nekik, hogy végül is eljussanak a kívánt normák szintjére, hogy importálsanak az Európai Unióból. Tudom, hogy évek óta folynak erőfeszítések ez irányba, de ez nem igazán a szisztematikus szakpolitikai elképzelések eredménye. Pedig az volna a cél, hogy ezek az országok úgy fejlődjenek, hogy elérjék ezeket a normákat, ezeket az elvárásokat teljesíthessék. Ahelyett, hogy azon sírjunk, hogy egy kereskedelmi megállapodás milyen eredményt hozhat, amelynek célja a magasabb szintű normák elérése. Inkább olyan megfelelő politikákat kellene kialakítani, amelyek úgy kísérik ezeket az országok, amelyek eredményeképpen nő a minőség, és exportálhatnak az Európai Unióba, függetlenül attól, hogy most itt a kanadai zónába tartoznak, vagy sem. Köszönöm szépen, Hautala asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen. Görens most elemezte, hogy mi lehet a kapcsolat a szegénység csökkentés és a kereskedelmi megállapodások között. Úgy gondolom, hogy ha az Aid for Trade stratégiát az EU-ban most fontolgatják, akkor azt kellene megvizsgálnunk, amire utalt hogy a fejlődő országokat segítsünk a normák javításában, ez nyilván az új szabadkereskedelmi megállapodások új generációjának célja Kanada és az EU között. És ugye a TTIP közepén is ez állt, ami talán most itt téli álmát alussza, vagy meg is halt már örökre. Nos, ami a kereskedelmi intézkedéseket illeti, ez nyilván automatikusan nem szünteti meg a szegénységet, ezt nagyon jól tudjuk a fejlődés perspektívájából, de elképzelhető, hogy ez lesz az eredménye. Kérdésem egy nagyon érdekes megállapításhoz kapcsolódik az önök ajánlásukban. A második bekezdésben az karifórum kivételével az APS-re utalnak, és azt mondják, hogy a tarifák és az ehhez kapcsolódó szabályok kivételével gyakorlatilag nem biztos, hogy bármi hatással is lesz. Akkor azt mondaná, hogy ez a megközelítés a multilaterális kereskedelmi megállapodások helyett már ez a megoldás valahogy idejét múlta, és felül kéne vizsgálni, ahhoz, hogy a fejlődő országokat tényleg segítsük abban, hogy kereskedelmi eszközeiken javítsanak, és beléphessenek a globális értékláncba. Köszönöm szépen! Márszerezi úr következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony! Van egy kérdésem az előadónkhoz. Óriási problémával kell szembenéznünk a világon, ez pedig az éghajlatváltozás. És nem hiszem, hogy bármi utalást találtam az önök tanulmányában erre. Az ivakászhatást okozó gázok kibocsátása nő, Azonban az Európai Bizottság odafigyel erre, és vannak olyan tanulmányok, amelyek bizonyos tényezőknek köszönhetően nőni fog az üveghás hatást okozó gázok kibocsátása. Tehát mindannyian tudjuk, hogyha Európában és Kanadában ez a helyzet, ez a globális felmelegedést eredményezi. Nem csak Kanadában és az EU-ban, hanem a világ többi részén is. És főleg a szegény országokat sújtja majd ez. Úgyhogy rendkívül fontos erről nem elfeledkezni, ugyanis az önök tanulmányában ezek az országok szerepelnek. Figyelembe vették ezt tehát, és hogyan tudnánk ezt a tendenciát megfordítani? Nem szabad elfeledkeznünk a párizsi megállapodásról. Hogy sikerült ezt a két dolgot összehozniuk? A CETA, a párizsi megállapodás, illetve a szegény országukra való gyakorolt hatást. Ez nincsen benne a tanulmányban, akkor az ajánlásai között kellene legalább utalni rá, hiszen globális ö, hatástanulmányról van szó, és az éghajlatváltozás az egyik legfontosabb szakpolitika a az emberiség jövőjét illetően. Köszönöm. Mr. Draper. Yeah, so some tough questions. Néhány nagyon kemény kérdés hangzott el. Azt gondolom, hogy a problémának a része az, hogy a ami megállapodások elemzésénél mindent le akarunk fedni mi eh, nem tudunk mindent lefedni eh, ebben a tanulmányban. Mi eh, a hatásokra összpontosítottunk, ezek csatornáira, de természetesen az a kérdések fontosak ettől függetlenül. Ettől függetlenül az UNF folyamata foglalkozik ezzel, ami a Párizs megállapodás illeti, a menedzsmenttel foglalkozik, a hatásokkal. Hát itt egy párhuzamos folyamat van életben, amelynek a szetára abszolút eh, hatása van, viszont mi nem tudtuk ezt eh, is tanulmányozni. Hogyha eh, ki kell, hogy mondjunk valamint az változásokról, és önök úgy érzik, hogy ennek itt a tanulmányban helye van, akkor ezt megtehetjük, de mi úgy érezzük, hogy ez a szetához nem teljesen szorosan kapcsolódik, hogyan segíthetjük a standardok upgrade a fejlődő országokat az anyag erre kitér, az Aid for Trade folyamathoz szorosan kapcsolódik. Azt gondolom, hogy ez a folyamat a kereskedelmet a beruházásokhoz szeretné kapcsolni, ez a produktív kapacitáshoz. Tehát itt nagyon fontos az upgrade-elés a fejlődő országokban, és a fejlődő országok az Európai Unióban fognak tudni exportálni, ahol a standardok magasabbak, akkor természetesen a saját kapacitásaikba kell beruházniuk, hogyha ezt el akarják érni. És az anyagban az ajánlások is erre térnek ki, ami az EPA-kat illeti, hogy ez elavult-e már, ez az önök perspektívától, függ, hogyha önök tárgyalók, akkor nem, de hogyha a modern új generációs uh, generációs megállapodásokat, a WTO plusz, egy WTO extra megállapodásokat veszük, akkor itt más a helyzet. De itt az összpontosítás nem a, szabályozásra, a szabályozáson van, de hát itt az egyes országos sajátválasztás a kérdés. Vannak olyan országok, amelyek szeretnének modern új eh, generációs eh, PTA-kba bekapcsolódni, itt a szabályozási kereteiket kell aptrételni, de vannak olyanok, akik alakárt eh, alapon működnek, és itt meg kell vizsgálni azt, hogy mely standardjaik eh, javítására van szükség, upgrade Ami az EPÁK hatását illeti a szegénység eh, megszüntetésére, erről széleskörű vita bontakozott ki már évtizedekkel ezelőtt és nekünk nem volt mandátunk ezt a vitát áttekinteni. Ez egy fontos téma abszolút, és ez ö, átvezet a kereskedelmi megállapodások szegénységek védett hatásáról. Hát, a mi feladatunk az, hogy tekintsük át az irodalmat. Az irodalom a potenciális növekedési hatást vizsgálta, és hogyha ez megvalósul, akkor más szegénységi hatásokat is lehet vizsgálni, hogyha negatív, akik, ne, akik exportálnak egy negatív területre, akkor akik exportálnak, elveszíthetik a munkahelyüket, tehát itt negatív lehet a hatás a szegénységre nézve, viszont nem volt feladatunk ezekre a szociális kérdésekre összpontosítani, éppen ezért nem foglalkoztunk ezekkel a pontokkal részletesen. Elnök, köszönöm szépen! Úgy tűnik, hogy más nem kér szót. Én magam szeretnék hozzáfűzni valamit a vitához. Ha megnézzük a hatástanulmányt, illetve az ezzel kapcsolatos irodalmat, akkor eh, nagyon nehéz eh, konkrét eh, végkövetkezetéseket levonni arról, hogy a CETA-nak milyen hatása lesz a fejlődő országokra, Tanzániáról volt már szó, de ez nem egy klasszikus fejlődő ország. Javítson ki, ha nem mondok helyes dolgokat. A Kanada és a fejlődő országok közötti um, megállapodást illetően nincs uh, jelentős kereskedelmi áram. Tehát a TTIP-nek uh, a szélesebb körű dél-afrikai térségre nézve jelentősebb hatása lett volna. Uh, de a TTIP halott, úgymond, mivel Donald Trump került választásra, az Egyesült Államokban, és ő elmondta, hogy az EU-val nem hajlandó átfogó kereskedelmi megállapodást kötni. Hát, hát lehet ilyen hatása, de nem feltétlenül. Hát nagyon sok tényezőtől függ mindez, tehát nincsen elképzelésünk arról, hogy a cetára negatív vagy pozitív hatása lesz -e mindennek, és utolsó gondolat, mindez az amerikai választások előtt készült ez a tanulmány, és a, a tanulmányon különböző feltételezésekből indultak ki a globális gazdas, világgazdaságot, illetően hogy ez milyen irányba fog fejlődni. Nem a naftáról van szó, Kanada tagja a naftának. Itt lesz hatása a folyamatnak arra nézve, ahogy Kanada kereskedelmet bonyolít, Szeretném kérdezni, hogy erről gondolkodtak-e már, mielőtt választ kapunk. Mm, el kell mondjuk azt, hogy át kell gondoljuk a korábbi szempontokat, hiszen egy korábbi protekcionizmushoz tűnik, hogy visszatér az Egyesült Államok, megváltozott a helyzet a választások óta. Meg szeretném kérdezni, hogy az Európai Bizottság szeretne ezt szólni, a trade főigazgatóságtól itt van egy kolléga, először ők kapnak szót, és utána a DEFCO DG képviseletében a kolléga. Kérem, mutatkozom be, Renita Vászkárnak hívnak, én a DG Trade-ben dolgozom, helyettes osztályvezető vagyok, az USA-val és Kanadával folytatott kereskedelmi kapcsolatokért vagyok felelős, és a SETA-val is foglalkozunk a DigiTrade-ben. Köszönjük szépen, hogy eljöhettünk a mai ülésre, megvizsgáltuk ezt a tanulmányt, nagyon sűrű anyagról van szó, részletesebb elemzést igényel. Általános megjegyzésem a következőek. Hát az egyik fő következetes, amit levontunk a tanulmányból, végeztünk munkálatokat a CETA potenciális hatásáról a fejlődő országokra, készítettünk egy hatástanulmányt a tárgyalások ideje alatt, és a mi elemzésünk az, hogy a fejlődő és legkevésbé fejlett országokban az export versenyhelyzetben van, illetve verseng az EU-Kanada közötti kereskedelmi kapcsolatokhoz képest. Hát lehet limitált a konvergencia, ha megnézzük az ásványi anyagokat, az aranyat, itt már megvalósult a szabadkereskedelmi, és nagyon sok tagország preferenciás tariferendszerből profitál az EU kereskedelemben, a hal kereskedelemben például, de mélyebbre kell ásnunk, és meg kell néznünk azt, hogy hol lehet ez a divergencia kereskedelemben. Viszont azt is látnunk kell, hogy a hal, amit Tanzániából hoznak, egészen más a kanadai halhoz képest. Itt fogyasztói preferenciákról is szó van, tehát ez igaz a halra is, és a Tanzániából importált halnál már most is élvezik a preferenciális, preferenciás tarifákat, Jelenleg egyáltalán nem világos az, hogy lesz egyetlen hatása például a Tanzániából érkező speciális termékre nézve, érdeklődésre olvastuk a kereskedelmi divergenciáról azt, hogy amennyiben hatása lesz mindennek a termékekre, úgy ez csak egy limitált termékkört érint majd. Ezt tovább kell vizsgáljuk, mi a kereskedelmi kialakítását illeti pozitív oldalon amikor a EFTA-t szabadkereskedelmi megállapodást vakítunk ki, akkor szeretnénk a kereskedelmet fellendíteni, és itt eh, megmutatkozhat egy bizonyos hatás is, amely az érték láncban is megmutatkozhat, és ebből más országok is eh, profitálhatnak. Tehát, hogyha megnézzük a legkevésbé fejlett országokkal folytatott kereskedelmet, de ha a fejlődő országokkal folytatott kereskedelmet, akkor a kereskedelmi kosár, ahol extrémek a divergenciák, um, limitáltak, a származási ország elve meghatározó, a legközső fejlett országoknál az EU szabályok már most is tartalmaznak a magasabb küszöböknél például rugalmasságot, vagy a az egységes transformáció, illetve vannak szociális előnyök, amelyeket élvezhetnek ezek az országok. Axel kollégám szól majd a fejlesztés segítségnyújtásról, ami bennünket illet. Elvekben egy olyan területről van szó, amely kapcsán nagyon óvatosak vagyunk. Beszéltünk az EPÁK megvalósítási terveiről, tehát ez nem közvetlenül méri majd a CETA hatását, hanem azt vizsgál meg, hogy mi történt az EPA megvalósításával, illetve a kereskedelmi árammal, és a CETA hatását így lehet a folyamatban vizsgálni a CETA, amennyiben a parlamentbe beleegyezik, és folytatjuk a CETA megvalósítását. Ez más egyéb EFTA-val is összhangban fog állni, és készül majd egy ex post elemzés a CETA-ról. Az ex post tanulmányokban, a szabadkereső megállapodásainknál megvizsgáljuk a fejlődő országok kérdését. Végezetül pedig csak egy szót szólnék még, de nem szeretném kommentálni a termékstandardokat, az IS ICS-eket, szabályozási kereteket. Ezek a témák nagyon gyakran merülnek fel a CETA-val kapcsolatos vitákon. Ami a szabályozási keretet illeti, nagyon fontos tisztázni azt, hogy a CETA nem fog változtatni a termék standardokon az EU-ban. Tehát a megállapodás nem változtat meg a termék standardot, függetlenül, hogy az élmiszerbiztonság területébe tartozik, és természetesen van egy olyan mechanizmus, egy együttműködési mechanizmus, amely megállapodással jön létre, viszont ez az együttműködés önkéntes, és létezik egy bizonyos folyamat, intézményi bekapcsolódás is érvényesül, és mielőtt bármely döntést meghozunk, cette a közös bizottságban, tehát nem unilaterális döntésről van szó, tehát az EU-nak és Kanadának együtt kell dönteniük a standard megvalósításáról. Ez egy hosszú, bonyolult folyamat azonban, amelyet figyelmel kell követnünk. És amikor a közös vegyes bizottságokról beszélek, és a CETA-ról, akkor az eu és a Kanadáról van szó, ez az a két fél, akiknek meg kell állapodnunk, itt nem magán szektorbeli felekről van szó a magánszférára vonatkozó standardokkal nem foglalkozunk a CETÁN belül, és amennyiben jelent, megnövekszik a kereskedelmi ára, illetve az ipar szereplői között fellenő a kereskedelem, úgy ez további együttműködést lendíthet elő a privát standardokat illetően, ez azonban nem jellemző a cetá ra Ami pedig az ICS kérdését illeti, kilenc tagország van, amelyek eh, régi eh, vágású ISDS megállapodásokkal bírnak, és a parlament jelentős szerepet töltött benne abban, hogy az ISDS rendszerektől elmozdultunk egy eh, nemzetközi rendszer felé a CETA-ban, kritika ellenére, az emberek még mindig bírnak a rendszer kapcsán mindenki elismeri azt, hogy ez felrebb, hatékonyabb rendszer, nincs kettős kalapviselés, adhok vitarendezés, egy jogrendszerről van szó, és ez hatékony módon teszi azt, hogy a kilenc tagországa a régi módi rendszereiket felváltsák, hiszen nagyon sok kritika érte ezeket, és fontos, hogy ők elmozduljanak az ICS rendszerek felé. Az, hogy az ICS-ből globális rendszer legyen, az Európai Unió és a Kanada szeretnék erről vitát folytatni, és nem folytattak is mindenről vitát multilaterális összefüggésben. Meg kell vizsgálni azt, hogy mi funkcionál multilaterális beruházási bíróságként. Fontos, hogy hogy a régi típusú ISDS rendszerektől elmozduljanak az érintettek, egy újabb, modernebb rendszer felé szükség van a beruházási tervekre, és azok, akik be szeretnének lépni, beruházási eh, megállapodásokba, illetve ezeket támogatni szeretnék. Ezek lettek volna megjegyzéseim, és részleteiben megvizsgáljuk még ezt a tanulmányt, amennyiben további munkálatokra lesz szükség, mi úgy ezeket szívesen támogatjuk, és megvizsgáljuk majd a monitoring rendszereket, illetve ex post értékeléseket is, amelyeket készítünk a CETA-ról. Köszönöm, elnök. A DG Defco kap most szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Axel Delemezondöfnek hívnak osztályvezető vagyok, a magánkeret fejlesztés témáért vagyok felelés, a kereskedelmi és regionális integrációban. Korábbi megjelentéseket nem igazán tudom kiegészíteni. Az Aid for Trade témája felmerült több alkalommal is a vita során. Egy olyan anyagról van szó, amelyet a DG vezet, és ahogy a titkárság jelezte, egy anyag kidolgozásán fáradozunk, amelynek célja az volna, hogy finalizáljuk mindezt az év második negyedében. Természetesen áttekintésről van szó, az Aid for Trade áttekintéséről, az EU ezen politikájáról, ról 2007-ben került ez a politika kilakításra, és nagyon sok minden történt azóta, ami a politikai keretet illeti, tehát ennek az áttekésnek a fő szerepe az lesz, hogy az új kerethez igazítsa a politikát, az új konszenzus értelmében, a fejlesztéssel kapcsolatban, illetve a fejlesztési politikát más kulcsontosságú politikákhoz jobban hozzá akarja igazítani, például a kereskedelmi politikához, a szektorális politikákhoz is. És itt egy lehetőségről is szó van a kereskedelmi kommunikáció kapcsán. Ez a kereskedelmi politikákat kibővíti a fairtrade-re, a globális értékláncra, stb. És összességében véve a cél az az, hogy az Aid for Trade-nek legyen egy olyan menedzsmentje, amely jobban ki tudja alakítani a prioritásokat, amelyek regionális és nemzeti szinten dolgoznak ki. A Nemzeti IPA megvalósítási terv alapján a globális értéklánc elemzések szerint, illetve más eszközök alapján amelyeket alkalmazunk. Tehát egy stratégikusabb megkülönböztetést szeretnénk alkalmazni, mint az Aid for Trade kapcsán. Ennek már eddig is megmutatkoztak eredményei, de szükség van egy jobb egyeztetésre és egy stratégiai megközelítés kialakítására. Az elkövetkezendő hetekben, hónapokban ezzel fogunk tehát fogalmazni foglalkozni elnök. Köszönöm szépen. Van-e esetleg még megjegyzés a vendégünktől? Nincsen. Akkor meg szeretném köszönni a jelenlétét, köszönjük szépen, hogy bemutatta a tanulmányt, megnézzük majd ezt, hogy szükség van-e további információra a tanulmányra. Nagyon szépen köszönjük a munkáját, köszönjük szépen a DEFCO és a kereskedelmi főigazgatásság jelenlétét. Van egy további nagyon fontos napirendi pontunk, a 12. pont, és várjuk a vendégeinket, néhány perc szünetet tartunk. Okay, colleagues. Sorry we started a bit late, gave everyone time to have a break between the items. Item 12, EU flagship initiative on the... Nos, kollégák, folytassuk a munkánkat. A napi rendi pontunkon Lola Sánchez jelentés tervezete szerepel, és természetesen szakértőket is meg fogunk hallgatni a témában. Először Lolának fogom megadni a szót és utána fogjuk a szakértőket meghallgatni, az Európai Bizottság, illetve a civil szerkezetek és képviselői, illetve az OECD képviselője. Tehát a ruházati ágazatra irányuló kiemelt uniós kezdeményezésről van szó, és azt hiszem, hogy mindannyian tudjuk, hogy ennek a kezdeményezésnek mi volt a kezdete, ugye Bangladesig elég visszagondolni négy évvel ezelőttig. Mindenki ránéz a ruháira, hát én meg is néztem a ruháimat ma reggel, elolvastam a címkét, hogy hol gyártották ezeket a ruhákat. Mindannyian felelősek vagyunk az ellátó láncért, hiszen megvásároljuk ezeket a ruhákat. És amikor végig sétálunk a boltokban, eh, akkor ez kell, hogy eszünkbe jusson és kiderül, hogy a leghíresebb, legnevesebb ruhamárkákat gyártó cégek szörnyű körülmények között alkalmaznak embereket messzire innen, és közben az igazságosságról beszélünk, hát akkor rájövünk, hogy valamit tenni kell annak érdekében, hogy igazságosabb, felrebb módon működjenek ezek az ellátóláncok. Ezért is ennyire fontos ez a szakbizottság. Az ásványi anyagokkal kapcsolatban már szintén folytattunk eszmecserét, most az ruházati ágazat következik, a DEFCO főigazgatóság, miután megkaptuk ezeket az információkat, egy kicsit erősített az erőfeszítésein. Nem biztos, hogy mindenki elégedett ezzel, de legalább a figyelmet felhívtuk erre, és a parlamentnek is van lehetősége arra, hogy ezt az eszmecserét befolyásolja, ugyanúgy, ahogy az anyagokkal kapcsolatban tettük. Tehát akkor minden késlekedés nélkül megadom először Lola Sáncheznek az a szót, hiszen ő az előadó, és majd utána mutatom be a meghívott vendégeinket. Köszönöm szépen, Linda! Decía cuatro años después. Nos, ahogy te is mondtad, négy évvel ez, azután, hogy Bangladesben összeomlott a Rama Plaza, és több mint 1100 ember vesztette az életét, és 2500-an sérültek meg, világossá vált, hogy nagyon fontos megvizsgálni azt, hogy mi történik, és mi nem történik a ruházati ágazatban. És ezt annak érdekében kell megtenni, hogy biztosítsuk az ágazatban dolgozók emberi jogainak a védelmét, a biztonságos munkakörülményeket és az ENSZ fejlesztési célkitűzéseit is megvalósítsuk. Az igaz, hogy több szereplő is a kezdeményezéseket indított, magán, illetve a közférában is annak érdekében, hogy foglalkozzunk ezzel, és az is igaz, hogy a bizottság is fontos lépéseket tett, de csak egy-két ponton. De ez egy globális probléma, nagyon sok kezdeményezés átfedi egymást, közben meg nem vagyunk elég hatékonyak, nincs elég szabályozás, a az ágazatra vonatkozóan, és ezzel a problémával sem sikerült még foglalkozni. Tehát valahogy az ágazat, a ruha ágazatban ezt meg kell oldani, és nagyon fontos ezzel kell foglalkozni, hogy, ahhoz, hogy az emberi életeket megvédjük. Tehát ahogy mondtam, három aspektus van. Az első aspektus az a munkakörülményekre és a szociális normákra vonatkozik. Sajnos gyakran visszaélnek a dolgozók helyzetével, a jogaikkal, gyermekmunkát alkalmaznak, sőt, közvetve akár munkát is. Tehát itt helye van a külső fellépésnek, a kereskedelmi és a fejlesztési politikák is kell, hogy lépjenek ezekben az országokban. A politikai párbeszéden keresztül megvannak a lehetőségeink arra, hogy nyomást gyakoroljunk a partnerekre, és hogy közvetítsük ezt az üzenetet, hogy a munkajogok, a szociális jogok, a biztonsági normák esetében az ILO standardjait be kell tartani. A dolgozókat képviselő szervezetek gyakran informális szövetségek, testületek, de ezeknek is fontos a szerepe. Itt nem csak az emberi jogokról van szó, hanem gazdasági kérdésről is. Hiszen mi európaiak a szociális dömpinggel szemben akarunk fellépni, szeretnénk azt látni, hogy minden dolgozó a lehető legtöbb joggal rendelkezzen, ne kerüljenek versenyhelyzetbe egymással a dolgozók, és az európai állampolgároknak is egyébként is joga van tudni, hogy egy póló vagy egy ruházati cikk hogyan készült el, az hogyan gyártották és hogyan került az üzletbe, ahol megvásárolják. Gyakran nagyon összetett a folyamat, előfordul, hogy mondjuk vásárolunk egy felsőt, ahol, a, ahol Pakisztánból származik a pamut, a gombokat Marokkóban varták rá, a dolgozók filléreket kaptak a munkájukért, tehát nagyon töredezett az egész láncolat, és így nagyon nehéz nyomon követni a termékeket, ezért van szükség az átláthatóságra, illetve a vállalati felelősségvállalásra. Ez volt a második dimenzió, amit említettem, és a harmadik dimenzió pedig a jogszabályok, a jogszabályi keret. Láttuk az elmúlt években, hogy az önkéntes szabályozás nem működik, a magánszféra csak a profitját szeretné növelni, hát ez érthető, nyilván a versenyképességet akarják javítani. De jogilag kötelező érvényű szabályokra van szükségünk, mert csak így tudjuk a büntetlenséget megszüntetni mert egyelőre a gyártók büntetlenül tevékenykednek az ellátási láncban, büntetlenül használhatják ki a dolgozókat. Tehát tudnunk kell, hogy mi rejlik a ruhák mögött, amelyeket megvásárlunk. Tehát a dolgozók, Egyébként közöttük a, a dolgozók legnagyobb része nő, tehát ők szenvedik meg ezt a helyzetet a leginkább. A hmm. jelentéstervezetben erről is szólunk, és remélem, hogy sikerül ennek a káros cinizmusnak véget vetni. Garantáljuk a következetességet a kereskedelmi politikákban, és azt, hogy a kereskedelmi politikák az EU alapértékeit védjék és képviseljék. Ezek az alapértékek pedig az emberi jogokon nyugszanak. Tehát nagyon világos üzenetet kell, hogy küzdjünk, küldjünk tehát kérjünk jogilag kötelező érvényű szabályokat már meglévő módszertan alapján. Az OECD képviselője beszél majd erről ma, és azt is garantáljuk, hogy az emberi jogokat is tiszteletben tartják az ellátási lánc teljes hosszán. Pontosan tudni kell, hogy mik a termékek gyártásának körülményei, csak így tudjuk megoldani ezt a hatalmas problémát ha nem lépünk, akkor viszont mi is tettestársak vagyunk az olyan katasztrófákban, mint például ennek a plázának az összeomlása Bangladesben. Köszönöm, mondja az elnök asszony, mielőtt az árnyék előadókat meghallgatjuk, hallgassuk meg a szakértőinket, és utána kerül majd sor a többiekre. Nagyon örülök, hogy az INTA szakbizottságból is itt maradtak képviselők a sorainkban. A szakértőink között az első baloldalamon Marietta Jäger az Európai Bizottságtól a DG DEFCO főigazgató helyettese. Ő rajta kívül Jennifer Schappert is itt van velünk, aki a másik oldalon ül, és az OECD-n belül politikai elemző a textil ágazatban tehát nagyon is jó, hogy itt van velünk, hiszen pont ezt a témát tárgyaljuk, és Jean-Marc Caudron is itt van velünk, aki az ACH Act szervezetet képviseli Action Consommateur Travailleur, azaz a fogyasztók és dolgozók érdekében létrejött szervezet. Ő ennek a szervezetnek a képviselője, és szintén a ruházati ágazat ellátórendszerről fog beszélni. Kezdjük először a bizottság képviselőjével. Nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy mivel áll elő majd a bizottság. Megígérték, hogy lesz egy kezdeményezés. Tavaly áprilisban volt egy ilyen, tehát most mi szeretnénk világosan tudni, hogy milyen előrelépés történt, mit tervez a bizottság. Parancsoljon! Thank you very much, Köszönöm szépen, elnök asszony! Tisztelt képviselők, a DEVE szakbizottság tagjai. Először is hadd mondjam, hogy nagyon nagy öröm, hogy itt lehetek, nagy megtiszteltetés, hogy ezt a fontos témát megvitathatjuk önökkel. Nagyon örülünk annak, hogy ilyen komoly érdeklődést tanúsítottak a bizottság munkája iránt a ruházati ágazat értékláncával kapcsolatban. Azzal szeretném kezdeni, hogy megköszönöm először is Lola Sánchez és kollégái munkáját, nagyon kemény munkát végeztek, és nagyon kiváló az a jelentéstervezet, ami előttünk fekszik. Nagyra becsüljük, hogy a jelentéstervezet sok része a bizottság munkájával összhangban van, különösképpen a, ami a fejlesztéspolitikákat illeti. Tehát ez azt jelenti, hogy ugyanazokból az értékekből, európai alapértékekből indulunk ki, és ugyanazokat a célkitűzéseket kívánjuk elérni. Ahogy elnök asszony is elmondta, mindannyiunk felelőssége, hogy a ruházati cikkek, amelyeket viselünk, ne járuljanak hozzá ahhoz, hogy a dolgozók emberi jogait aláássák. Ahogy elmondtam, a bizottság nagyon sok kezdeményezést indított azzal kapcsolatban, hogy az értékláncban módosítások következzenek be. A parlament támogatására számítunk. Ami a fejlesztési területet illeti, szeretnénk a fenntartható ruházati ágazatot megteremteni, a 2030-as agendát is észben tartva. Nem folytathatjuk a tevékenységeket ugyanúgy, ahogy eddig. Tehát a legjobb példája az ilyen célkitűzések végrehajtásának pont a ruházati ágazat lesz, ahol az együttműködés a magánszektorral rendkívül fontos. A politikáknak belső és külső dimenziója is van. Van egyfelől a felelős vállalati magatartás, illetve a kis és középvállalkozások támogatása a közbeszerzési eljárások, illetve a jelentéstételi eljárások szintén példáját jelentik a kezdeményezéseknek, és azon is igyekszünk, hogy egy fenntartható ruhaipari ágazati ellátási lánc jöjjön létre. Van egy regionális program, amely 2007-ben indult Ázsiában, és 97 támogatást biztosítottunk több ázsiai országnak, konkrétan a kormányokkal ülünk le, és a kis- és középvállalkozások vesznek részt a folyamatban. Fentartható fogyasztást és gyártást próbálunk ösztönözni már Nepál és más országok esetében kasmét termékekről van szó. És van egy újabb projekt, amely a felelősséget erősíti az értékláncban, a költségvetése 90 millió euró, és a munkakörülmények javítását is célozza, tehát hogy tisztességes munka, átláthatóság és nyomon követhetőség valósuljon meg. Ahogy Lola Sanchez mondta, ez egy globális kérdés. Ahogy tudják, ez a projekt lehetővé teszi azt is, hogy a hotspotokkal foglalkozunk, amelyeket önök nagyon helyesen beazonosítottak. Az ILO, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet is természetesen partnerünk, és odafigyelünk az alapanyagokra is ebben az értékláncban, például a pamut előállítására. Minden termelő esetében hasznos az, hogy osztozzanak a felelősségen a fogyasztókkal, a kormányokkal, a gyártókkal együtt. A nyomon követhetőséghez adatokra, ismeretekre van szükség. Az átláthatóság mindezt egy lépéssel tovább viszi, hiszen ezeket az adatokat elérhetővé teszi, és ezáltal a fogyasztót összekapcsolja a gyártóval, a textil termékek előállítóival. Van egy alap, amelyben 3 millió euróval veszünk részt, együttműködünk az OECD-vel is, a munkában az ellátási láncokról, de erről majd többet hallunk Jennifertől, nagyon büszkék vagyunk, hogy eljött ide. De azt is tudják, hogy rengeteg az eszköz, amely a fejlesztési területen alkalmazható. A kérdés, hogy hogyan legyünk aktívabbak. Hát igen, a finanszírozás is kérdés, de nem csak finanszírozásról van szó, hanem útmutatásról, programokról, nemzetközi együttműködésről, kommunikációról, politikai párbeszédről, és tájékoztató, informatív kampányokról, amelyeket a bizottság a magánszektorral együtt szeretne és más érdekeltekkel együtt szeretne végrehajtani. Nagy örömmel osztottam meg, elnök asszony, önökkel a jelenlegi helyzetet. Ezt írásban is megtettem, remélem, hogy a Debeszak Bizottság tagjai megkapják ezt az információt. Nem fogok tehát ezért most részletekbe bocsatkozni, hanem inkább a jövőre tekintek. A véleményük szerint az állami hatóságok komolyan, komoly támogatást tudnak biztosítani ebben az ágazatban, ebben az ágazatban de persze jogszabályokra is szükség van, csak akkor, hogyha hozzáadott értéket teremtenek ezek, tehát semmi más esetben nem. Vannak olyan területek, ahol az értékláncban használtunk jogszabályokat, emlékez, emlékeztetett bennünket az elnök asszony az ásványi anyagok esetére. A ruhaágazatban, ruházati ágazatban az önkéntes megközelítés egyelőre hasznosabbnak tűnik, mert az ágazatban a gyártást mindig oda irányítják át, ahol a legalacsonyabbak a költségek. Tehát a jogszabályozás nem feltétlen működik, éri el az eredményeit. A partnerországokat ösztönöztük abban, hogy ültessék át a meglévő nemzetközi normákat a saját joganyagokba. Előfordul, hogy ezeket a nemzetközi jogákat még nem is osztják ezek az országok. A meglévő jogszabályokra is próbálunk építeni, nagyon fontos a helyes egyensúlyt megtalálni a kettő között, tehát hogy hatékonyan tudjunk és következetesebben tudjunk fellépni, és elérni a célunkat. Azt szeretnénk, hogy egy olyan rendszer legyen, ami működik. A ruházati ágazat, a textil ágazat nagyon fontos ágazat, és itt fontos elérni azt, hogy a vállalkozások felelősséggel járjanak el, a globális értéklánc jól működjön. Azzal fogom zárni, hogy felsorolom, mit tervez a bizottság. Milyen kezdeményezésekre gondolunk a jövőben? Pénzügyi támogatás a nemzetközi együttműködés részeként nagyon fontos szerepet játszik. Szeretnénk a jó gyakorlatokat is támogatni a szociális és környezetvédelmi normák kapcsán tehát hasznos lenne a már bevált módszereket globális szinten terjeszteni ezeken a területeken. A tagállamok is egyébként, a saját tagállamaik is nagyon jó kezdeményeseket indítottak. Van egy francia, egy Egyesült Királysági, egy német, egy holland, nagyon jó példa. Ezeket is szeretnénk elterjeszteni, megvizsgálni, hogy mi az, ami a legjobban működik, és koordinálni a munkát európai szinten. Ezt tehetjük meg itt Brüsszelben. Végül pedig a fogyasztók felé is oda kell fordulnunk, átláthatóbbá téve a helyzetet, és tájékoztatni a fogyasztókat arról, hogy hogyan is készülnek ezek a ruházati cikkek, amelyeket megvásárolnak. Ez egy olyan információ, amelyhez joguk van az állampolgároknak, tudniuk kell mindezt. A munkadokumentumban beemeltük ezeket az információkat, folyamatosan azon dolgozunk, hogy a fejlesztési politikánk hatékonyabb legyen, és be, igyekszünk ezt a belső és külső politikákhoz igazítani, illetve a partner kapcsolatokat megteremteni, önökkel partnerként együttműködni, más partnerekkel, az OECD-vel, egyéb nemzetközi szervezetekkel és a magánszférával is. Mert Bangladesben például jól működik, eh, a maga, jól működnek a magánkezdeményezések, jó példái, példát jelentenek ezek arra, hogy a ruhaágazat például a felelősségvállalást támogatja, képviseli. Tehát ők is hozzá tudnak járulni mindenhez. Említettem Imisze biztos kötelezettségvállalását elnök, azt mondja, én ezt megerősíthetem. A hozzájárulásuk biztos, hogy nagyon értékes lesz. Nem tudunk mindent egyedül elérni, tehát számítunk az önök támogatására, hogy tisztességes körülmények között dolgozhassanak a dolgozók. Nagyon köszönöm. Köszönöm a dokumentumokat is, majd továbbítani fogom a kollégáknak. Nem a DEFCO főigazgatóságot szeretném kritizálni, amikor azt mondom, hogy már másodszorra hallottuk azt, hogy lesz új kizdeményezés a bizottság részéről, Végülis ez azt jelenti, hogy nem közlemény lesz, úgyhogy hivatalosan nem jut el a parlamenthez. Azt hiszem, hogy erről el kell gondolkodnunk itt a kollégákkal a frakciókban, mert ezek szakpolitikai kezdeményezések és már korábban is volt eszmecsere a közös akciótervről, és hogy azt, ha, ha azt halljuk, hogy a kereskedelmi támogatás intézkedések vonatkozásában munkadokumentum születik, hát ez aggaszt minket egy kicsit, hogyha befolyásolni szeretnénk a szakpolitikát ezen a téren. De hát ezt majd meglátjuk a jövőben, hogy mit tehetünk ennek érdekében. Következő előadunk Jennifer Shepard az OECD képviseletében, aki elmondja nekünk, hogy az OECD mit tesz, mert ez rendkívül fontos számunkra. Jennifer. Köszönöm a szót, köszönöm a lehetőséget, hogy elmondhatom önöknek ma, hogy mit teszünk, és való igaz, az EU-val ezen a téren rendkívül szoros az együttműködésünk, és nagyon fontos a körültekintő eljárás. Az OECD elkötelezte magát amellett, hogy felelősségteljes üzleti viselkedést követelje meg az ellátóláncokban, és a mi eszközeink a kormányok részéről ajánlásokból állnak, hogy a vállalatokat akár saját joghatóságuk területén, vagy azon túl a munkakörülményekről, nagyon sok területről tájékoztassák. Az egyik tényleg egyeti összetétele az OECD útmutatásoknak az, hogy a vállalatok megfelelő körültekintéssel járjanak el. Valószínűleg a konfliktusos területekről származó ásványok kapcsolatában már találkoztak ezzel. A lényeg az, hogy az a káros hatásokat kellene a vállalatoknak kiküszöbölniük, amikor valahol tevékenykednek, és ide tartozik minden. Hallottunk a, a gyermekmunkáról, a kényszermunkáról, a diszkriminációról, a szexuális zaklatásról, tehát ezek mind-mind-mind benne vannak az OECD útmutatásokban. Bár nem egyértelműen fogalmaznak azzal kapcsolatban, hogy gyakorlatilag hogyan is definiáljuk ezeket a viselkedéseket. Már ma is utaltunk arra, hogy óriási eltérések vannak a, a világon. Az ásványokról hallottunk, Ami a ruházat és a cipőipart illeti, ez rendkívül gyorsan mozgó ellátólánc, a termékek egy napra a másikra országot cserélnek. Úgyhogy figyelembe kell venni mindezt, amikor arról beszélünk, hogy a vállalatok hogy tudnak megfelelő körértékintéssel eljárni. Az OECD megfelelő standardokat dolgoz ki, amelyekben megállapodtunk, a kormányokkal megegyeztettünk, az exportországokkal, a, kere, a szakszervezetekkel, a civil szervezetekkel, hogy tisztázzuk azt, hogy az egyes ágazatokban mit jelent a megfelelő körültekintés. Úgyhogy nagyon sok útmutatást fogalmaztunk meg ezen a területen az OECD keretén belül, erre az ágazatra, a ruházati és cipőipar számára. Aztán persze vannak alapértékek, hogy ezt a folyamatot befolyásolják. Mm, gyakorlatilag itt az ásványokhoz nyúltunk, mint kekvelő kerethez. De azért vannak apró különbségek az egyes ágazatokban. Mivel mielőtt az útmutatásokra térnék rá, először el szeretném mondani, hogy miért is kezdtük el ezt a munkát. Van egy tanácsadó csoportunk, ennek része az EU is, illetve nemzetközi szervezetek is képviseltetik magukat, üzleti vállalkozások, civil szervezetek, stb. Illetve vannak konzultációs folyamatok is. Úgyhogy nagyon sok résztvevő bevonásával történt mindez. Aztán miért erre az ágazatra dolgoztuk ki az útmutatást? Miért volt ez szükséges? Először is azért, mert el kellett ismernünk azt, hogy nagyon hosszú története van ennek az ágazatnak. Itt ebben az ágazatban született meg 20 évvel ezelőtt az első viselkedési kódex Úgyhogy nagyon sok kezdeményezés született itt, de a legelső lépést nem vizsgálták még meg, ami a gyártást illeti. Úgyhogy amikor 2013-ban a Rána pláza összeomlott, ez a referenciapontunk, és ezer ember veszett el az életét, akkor gyakorlatilag felhívta a figyelmet arra, hogy bizonyít felelősséget kell vállalni mert a Rana Plaza alvállalkozó volt nagyon sok cég számára, nem közvetlen szállító, úgyhogy ez egy nagyon fontos dolog. Aztán voltak olyan normák, amelyeket jóvá hagytak. Úgyhogy amikor a Rana Plaza összeomlott, felvetődött a kérdés, hogy a cégek felelőssége hova nyúlik azon túl, hogy a szállító lánccal is tartsák a kapcsolatot. Úgyhogy az útmutatás célja az volt, hogy megértsük azt, hogy mit jelent ez a körültekintés, a kormányok, a szakszervezetek, a teljes társadalom, a cégek vonatkozásában. Egy dolgot emelnék ki, mielőtt egy-két sajátosságra térnék ki, nagyon fontos elismerni azt, hogy ez a körültekintéses útmutatás gyakorlatilag egy mm, elkötelezettségi eszköz kéne, hogy legyen. Mert elismerjük azt, hogy nagyon sok ellátási lánc, főleg a ruházat és a cipőipar területén mm, bizonyos kockázatokat rejt. Nem akarjuk, hogy embargó alá helyezzük azokat az országokat, amelyekre ez jellemző, Szeretnénk, hogy a cégek teljesen járjanak el inkább. Ez minden egyes cégre igaz ebben az ágazatban, nyilván a kiskereskedőkre, a márkákra, de még másokra is, nyilván az összes ellátóra, az ellátó, ellátási lánc keretén belül a szállítókra, úgyhogy bárkire, amely az ellátási láncon belül megjelenik, az alapanyagoktól kezdve a késztermékig. Multinacionális cégek, KKV-k, mindenki ide tartozik. Ezen kívül referenciaértéke is van olyan cégek számára, amelyek együttműködnek az ilyen körültekintő eljárás keretén belül, az emberi jogok, a munka körülményekre vonatkozó normák terén. Erre ösztönözzük a cégeket önkéntes, ez az útmutatás nem kötelező jellegű, és ahogy korábban említettem, nem az a célja, hogy valaki elhagyja a terepet. Röviden nézzük, hogy mi a helyzet az útmutatással. Két fontos fejezete van. Először az alapokat fogalmazza meg, hogy a cégek az egész ellátási láncon belül azonosítsák a kockázatokat, és aztán megértsék, hogy hol vannak a legkomolyabb kockázatok az egész ellátási láncon belül a gyártásnál, vagy vegyszerek alkalmazásánál, vagy kényszermunka történik. Tehát meg kell találni ezeket a kockázatokat, és lassan, de biztosan a legsúlyosabbakat kell felderíteni, aztán arra ösztönözzük a cégeket, hogy foglalkozzanak ezekkel a súlyos kockázatokkal, és együttműködjenek a megfelelő megoldás megtalálása érdekében idővel. Úgyhogy ezt bármilyen kockázat esetén alkalmazhatják. Beszélhetünk az emberi jogokról is, de nyilván vannak még más kockázatok is, legyen például az a környezetvédelem terén. Aztán A jelentés negyedik pontja is tartalmaz ö, olyan régiókat, ahol például szexuális zaklatás ö, vagy ö, a gyülekezési szabadság problémás. Úgyhogy ö, célzottabb útmutatást kértek tőlünk, hogy az ilyen kockázatokkal hogyan járjanak el. Úgyhogy így aztán egy kicsit megbillen a dolog, hogy aki ö, például munka és egészségvédelemmel foglalkozik, akkor hogyan kell megközelíteni ezeket a kockázatokat, de ez teljesen más, mint hogyha valakinek ilyen kényszermunka körülményekkel kell foglalkoznia. Aztán nézzük a kulcsfontosságú összetevőket, mielőtt a végrehajtásra térnék át. Az egyik dolog, amit kiemelnék, az az, hogy Bizonyos rugalmasság benne van ebben az útmutatásban, hiszen tükrözi az ágazat sokszínűségét. Ajánlásokat tartalmaz, hogy hogyan tudnak a cégek megfelelő körültekintéssel eljárni. Nem igazán az elvárásokon akar változtatni, hanem a hogyanon. Például egy olyan KKV, amelynek mondjuk csak 3%-os vásárló ereje van, egészen más, mint egy nagy multi. Tehát nem az elvárásokat változtatjuk meg, hanem a megközelítést. A rugalmasságnak tehát benne kell lennie ezekben az eszközökben. Másodszorban kockázat alapú megközelítése van szükség. Ez pedig újdonság itt az ágazatban. Felmérünk helyzeteket, és ebből indulunk ki. Itt arról van szó, hogy a teljes ellátási láncot kell vizsgálni, és a legkomolyabb, súlyosabb kockázatokat azonosítani. Előfordulhat ez bárhol, az alapanyagoknál, a gyártásnál, vagy akárhol máshol. Elismerjük, az ellátási lánc minden láncszeménél felmerül a felelősség kérdése. Igaz ez azokra is, akik például a gyapóta vagy a gyapjúval kereskednek. Össze kell fogni, és közösen kell megközelíteni ezt a felelősségi kérdést, hogy aztán mindenki felvállalja a saját részét. Végül pedig egy nagyon fontos része az útmutatásnak az, hogy nem csak kívülről vizsgálja ezt a körültekintő eljárást. Ez az egyéni, egyedi vonása. Nagyon sok hangsúlyt helyeztek arra, hogy a szállítóknál milyen hibákat tapasztaltak a vállalatokat arra ösztönzik, hogy belső felmérést készítsenek, értékelést, hogy hát ha saját maguk is megtalálják a megoldást. És azt hiszem, hogy ez az egész ágazatot valamilyen jobb irányba tereli, hogyha rendszeresen értékelik ezeket a kockázatokat. Végül pedig az állandó monitorozás, hatástanulmány készítés, nagyon fontos, elismerjük ezek szerepét, de azt is el kell ismernünk, hogy a monitorozásra is szükség van. Kollektív, harmonizált módon kell ezt tenni, illetve partneri kapcsolatok keretén belül a munkavállalók, illetve az ellenőrök között is. Az OECD útmutatása február 8-án jön ki, de ez még nem a vége a történetnek, hiába született meg ez az útmutatás, nagyon fontos a végrehajtása is. Pillanatnyilag foglalkozunk ar, azzal, hogy erőteljes platformot hozunk létre a végrehajtás érdekében, ez az elkövetkezendő két hónap feladata. Úgy gondoljuk, hogy nagy szükség van megfelelő forrásokra, hogy az iparák kapacitását abba az irányba tereljük, hogy bevezessék ezt a körültekintő módszert. Fontos a kockázat alapú megközelítés, szükség van a kapacitásokra, az iparág terén, az EON belül is, de azon kívül is, hogy megfelelően a, el, megfeleljünk az elvárásoknak Kambodzsában decemberben volt például egy kerekasztal beszélgetés, ahol az ágazat képviselői cseréltek eszmét, és beszéltek a különböző kísérleti projektekről. Aztán nagyon fontos, hogy közelítsük a kormánypolitikákat, és ezek az OECD által meghatározott normáknak feleljenek meg azok az országok is érintettek, amelyek nem OECD országok. Kínával, Kambodzsával is tárgyalunk a folyamat keretén belül. Végül pedig még egy megjegyzés elnézést. Vannak a kormányoknál is normák, de az iparág is kezdeményez. És szeretnénk, hogyha ágazatunkénti megközelítése kerülne sor, nem csak bilaterálisat. Az OECD mindig is segítséget nyújt, hogyha szükség van rá, például a konvergencia projektek vonatkozásában, a szociális és munkakörülmények terén. Az OECD-nél úgy gondoljuk, hogy sokat tudunk segíteni, például a kutatás terén. Nagyon sokat beszéltünk a KKV-kről. Azt hiszem az EU-ban ez teljesen aktuális téma, hiszen rengeteg KKV tevékenykedik ebben az ágazatban. Az OECD együttműködik az önök ipari partnereivel is, annak érdekében, hogy meghatározzák azt, hogy a kkv milyen súlya a nyomnak alattban, hogyan segíthetünk nekik is, hogy megfelelő körültekintéssel járjanak el. Ennyit szeretem volna elmondani, köszönöm a figyelmüket, várom az eszmecserét. Nagyon köszönöm, köszönöm, hogy eljöttek hozzánk, és ezzel Jean-Marc Codron-nak adom meg a lehetőséget, aki az utolsó hozzászólónk az Action Travailleur civil szervezet képviseltében parancsoljon. Köszönöm. Köszönöm, hogy meghívtak minket, hogy beszámolhassunk tapasztalatainkról. Aki nem ismeri ezt a kampányt, nemzetközi hálózatról van szó, globális szinten, amely civil szervezeteket tömörít, de ugyanakkor szakszervezeteket is akik az élelmiszeripar terén tevékenykednek, de ugyanakkor fogyasztói szervezeteket, szociális mozgalmakat Európában és világszerte, és ezek tagjai a Clean Close kampánynak, annak érdekében, hogy az iparákban javítsanak a munkakörülményeken, és támogassák, megerősítsék az itt dolgozókat, hogy tiszteletbe tartathassák jogaikat. 25 éve létezik ez a hálózat már, a Clean Clothes kampány, tehát a tiszta ruha kampány, nagyon sok kezdeményezés született már több mint két éve, és ma az európai intézményekhez fordulunk egészen egyszerűen azért, hogy konkrét, ambíciózus javaslatokat fogalmazzanak meg, amelynek célja tényleg az, hogy valós változást hozzon a munkakörülményeken. Hogy politikai választ legyen, nem csak magánjellegű, önkéntes azon kihívásokkal kapcsolatban, amelyekkel szembe kell néznie a ruházati iparnak. Ugye mindenki hallotta a Rana Plaza katasztrófáját, hallottuk hányan haltak meg ott, vagy az Ali Enterprise-nál, a pakisztáni üzemben, ahol több mint 250-en haltak meg egy tűzvészben. De hát van az is, van az a probléma is, hogy rendszeresen megsértik a munkavállalók jogait, a gyülekezési jogot, nagyon alacsony béren munka, foglalkoztatják őket, ez igaz az egész iparágra, legyen az Bangladesben, vagy Európa határainál, vagy az Európai Uniós tagállamokban. Ezt tisztán kell látni. 25 éve létezünk, és ez alatt az idő alatt sikerült jól megfigyelnünk a ruházati ipart, és talán egy kicsit másképp látva, mint a bizottság, úgy gondoljuk, hogy az önkéntes kezdeményezések, a viselkedési kódex alapján, az auditok alapján egyszerűen nem működnek. Ezek nem tették lehetővé azt, hogy jelentősen is fenntartható módon javítsanak a munkakörülményeken, illetve a munkavállalók jogait tiszteletbe tartsák. Ellenkezőleg úgy gondoljuk, hogy ezek az önkéntes rendszerek adják azt a modellt, amely a Rana Plaza féle katasztrófánkhoz vezettek. A Rana Plaza, az Ali Enterprise Pakisztánban, vagy a szociális auditok az Azrini üzemben nem tették lehetővé azt, hogy ezeket a drámai helyzeteket elkerüljük, ez teljesen egyértelmű. Tehát új eszközökre van szükség, hatékonyabbakra, amelyeknek tényleg megfelelő hatása van erre, és ezt tényleg abban látjuk, hogy szigorúbb szabályokat kell a vállalatok elé állítani. Itt több lehetőség kínálkozik. Az első az, amit a Clean Clothes kampányjal kidolgoztunk, a kötelező jellegű megállapodások, a helyi szakszervezetekkel kötöttük ezt például Bangladesben, a bangladesi cégekre vonatkozóan, hogy például az épületek tűzbiztos jellegét mindenképpen biztosítsák. Ennek tényleg konkrét hatása van, ami az épületek biztonságát illeti. Egyáltalán nem tökéletes még, ami a végrehajtást illeti, de már ma lehetővé tette azt, hogy életeket mentsük meg. Ez nagyon fontos dolog. A megállapodás, illetve a Bangladesben főleg amerikai cégek közötti szövetség közötti különbséget illeti, az, hogy az előző kötelező jellegű, a második nem. Ha ezt a két kezdeményezést megvizsgáljuk, illetve azok hatását, akkor azt állapíthatjuk meg, hogy tényleg óriási a különbség a munka megállapodásoknál nagyobb az átláthatóság, és könnyebb, egyszer, könnyebb ellenőrizni őket is. Ami a magánszervezeteket illeti, a szakszervezeteket, a civil társadalmat, a vállalatokat, úgy gondoljuk, hogy egyértelműen szükség van arra, hogy megfelelő szigorú szabályokat hozunk létre a vállalatok számára, hogy rájuk kényszerítsük ezt a körültekintő eljárást, teljesen mindegy, hogy hol vannak, akár Bangladesben, akár az Európai Uniós tagállamokban. Egyértelmű, hogy az Európai Unió kulcs szerepet vállalhat itt, a nagy piac az egységes piac az Európai Unión belül a legnagyobb a világon, és az Európai Unió bizony sokat nyomhat alatba itt, ez egyértelmű. Hogy elérjük ezt a célt, a jogalkotás tűnik a járható útnak, és az elmúlt évek során azt tapasztaltuk, erről is hallottunk már, hogy nagyon sok kezdeményezést tapasztaltunk a tagállamok részéről. Úgy gondoljuk, hogy európai szinten az ilyen jogalkotás mindenképpen megerősíteni a tagállamokét, és kiegészítő jelleget ölthetne, ami a kezdeményezéseket illeti. Erről már egyértelműen beszéltünk. Minél több az kezdeményezés, annál nagyobb szükség van a harmonizációra. A normákat illetően, hogy hogyan definiáljuk ezt a körültekintő eljárást. Persze ezt itt is meg lehet vitatni az Európai Uniós intézményeken belül, és persze megvan már a nagyon jó alap is erre, az útmutatásokkal, amelyeket az OECD dolgozott ki az ágazat számára. Úgyhogy itt tényleg előre lehet lépni, harmonizálni, megerősíteni ezeket a kezdeményezéseket. Egyértelmű tehát, hogy ez a Clean Clothes kampány felhívja az Európai Uniót arra, hogy hozzon megfelelő jogszabályokat, és ezt a körültekintő eljárást az kényszerítse rá a cégekre, azokra, amelyek az európai piacokon aktívan járnak el, és amelyek ruházati iparuk a gyártását kihelyezi. Ez az első dolog. A második, amit el szeretnék mondani, az, hogy nagyon fontos az átláthatóság. Ami minket illet, ez tényleg az első lépés, de kulcsfontosságú. Mindannyian tudják, hogy, az élelmi, hogy a ruházati ipar nagyon sok alvállalkozóval rendelkezik, rendkívül hosszú, összetett és nem igazán átlátható. Ez pedig egyértelműen gátolja a munkakörülmények javítását, az iparágban tevékenykedők jogainak betartását. És azt hiszem, hogy messzebb kell mennünk. Csak egy egyszerű példával szeretnék élni. Például, amikor a Renapláza Plaza összeomlott, megtalálni a cégeket, amelyek ide szállítottak, alapvetően fontos volt, hogy a felelősséget megállapítsák. De ahhoz is, hogy végül valamilyen módon az áldozatokat kártalanítsák, azokat a családokat, akiknek a családtagjai meghaltak ott, vagy azokat, akik megsérültek. Két éves kemény kampány eredményeképpen sikerült aztán ezt elérni a civil társadalomnak köszönhetően, hogy az áldozatokat kártalanítsák. De még mindig nincsenek szabályok, olyan jogszabályok, amelyek kötelezővé tennék ezt a cégek számára. Tehát, hogy összeomlott a Rana Plaza, amerikai kollégáink az Egyesült Államokban vagy Kanadában két órán belül ö, tudták szállítani ö, az amerikai kliensek ö, ö, nevét. Az európai cégekhez, és ez ma is így van, arról volt szükség, hogy ö, egy, valaki Bangladesbe menjen, és ott ö, a címkéket megtalálja annak érdekében, hogy azonosítsa azokat az európai cégeket, amelyek ott gyártatták a ruházatukat óvatosabban járnék el azzal kapcsolatban, hogy nem a közvetlen szállítók voltak a Rána plázában, hanem messzebb az ellátási láncban, de mivel semmi információ nem volt ezen cégekről, ezt nem mondhatjuk. Csak hihetünk az európai cégek szavának, és gyakorlatilag azt kell megállapítanom, viszont hogy nagyon sok amerikai volt ott jelen az adatbázisból, ez egyértelműen kiderül, és tudtuk is őket az azonosítani. Úgyhogy az átláthatóság nagyon fontos. Az az érv, amely ellenzi ezt, a legfőbb érv a verseny. És az információk bizalmas voltak Azonban Ebben az ágazatban van egy csomó olyan cég, amely végül is szállítóinak listáját nyilvánosságra hozta a közvetlen szállítókét, de ez csak egy első lépés. Ezen cégek számára úgy tűnik nincs probléma, ami a versenyt illeti. Ezért kérjük az európai intézményeket és a bizottságot, hogy jogalkotó javaslattal éljenek, egészen egyszerűen azért, hogy ezt az átláthatóságot az európai piacon szereplő cégek számára kötelezővé tegyék. És amikor erről beszélünk, mármint az átláthatóságról, akkor arról is beszélünk, amire tényleg szükség van, hogy azonosítsák a gyártó helyszíneket, azokat a gyárakat, ahol egy leányvállalat, egy cég hol gyártat, amely a belga piacon jelen van. Azért fontos ez az információ, mert hogyha veszük például a bangladesek kötött megállapodást, vagy az ilyen jellegűeket, ha nyilvánosságra hozzuk ezt az információt, az üzemekben dolgozók tudják azt, hogy egyetem milyen cégnek dolgoznak, és fel is tudják venni velük a kapcsolatot. ha megtaláljuk ezt a szállító láncot, akkor a szakszervezetek vagy a Clean Clothes kampány tudja, hogy az a cég, amely aláírta a megállapodást Bangladesben, tényleg fair módon jár -e el, és kötelezettségvállását teljesíti. Ott van például a H és M egy csomó jelentés készült róluk a monitorozás során Bangladesben, egészen egyszerűen azért, mert ők nyilvánosságra hozták azt a listát, amelyen ezek a cégek találhatók. De a Carrefourral, vagy az összes többivel kapcsolatban ez nem lehetséges, mert ők nem hozták nyilvánosságra ennek a listát. Nagy kár ez, mert talán azok a cégek, amelyek kötelezettséget váltak, és a legátláthatóbbak, kell, hogy szembenézzenek a legkeményebb kampányjal, mert ők információt szolgáltattak magukról, mások viszont nem. Azt hiszem, hogy tudatában kell ennek lennünk, és mindenkit ugyanolyan szintre kell helyezni, ami az átláthatóságot illeti. Ami a jelentés tervezetet illeti, még egy-két dolgot mondhatnék a kereskedelmi politikáról, például ami Bangladest illeti, Sri Lankát, mert nagyon fontos gyártó beszélhetnénk arról, hogy hogyan lehet hozzáférni az igazságszolgáltatáshoz, például az áldozatok esetében, vagy a munkakörülményekről, az Európai Unión belül a ruházati iparban. Sajnos nincs időnk erre, de voltak gondolataink ezzel kapcsolatban. Végezetül még annyit mondanék, hogy pozitívan értékeljük a jelentést jelenlegi állapotában, még akkor is, hogyha vannak javaslataink. És ami a legfontosabb számunkra az, hogy legyen jogalkotói javaslat, amelynek aztán vége, végül az lesz az eredménye, hogy rákényszerítsük a körültekintési és módszert, ami aztán majd hatással van mindenféle emberi jogra is Európában. Köszönöm. Köszönöm szépen, mivel csak fél óránk van, kérek mindenkit, hogy tartsa az időt. Nagyon fontos meghallgatni szakértőinket. Szervezhetünk majd egymás között a különböző kérdésekről egy további vitát is, és a bizottság is minden bizonyán szívesen jön ezekre a találkozókra, választ adjunk kérdéseinkre. Számos tevő eh, jelezte, hogy eh, szót kér, néppárti tevő itt van. Armilit. Becerra, I have on my list. Um, Judy Sargentini I have. And I can see Said Karim's here, who's the... Is the... Uh, Said Karim, aki a kereskedelmi felelős, Kb. fél óránk van, tehát mindenki három percben szólhat hozzá a vitához. Sőn feldúr először. Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca. Właściwie te pół godziny to na jedno wystąpienie mogłoby być przy tym. Köszönöm, elnök asszony. Ahogy mondtam, már csak fél óránk van. Viszont most itt nagyon fontos témákról beszélünk, nagyon fontos témákat vitatunk meg. Szerintem itt a, fel kell tenni azt a kérdést, hogy ez a jelenség az csak a ruházati ágazatra jellemző-e. Ugyanis én azt gondolom, hogy nem feltétlen csak a ruházati ágazat esetében ilyen a helyzet, hanem az iparban máshol is megfigyelhető, megfigyelhetőek ugyanezek a problémák a fejlődő országokban, a szegény országokban. Tehát azt mondhatjuk, hogy hasonlóságok vannak. Persze az igaz, hogy vannak eltérések is, például attól függően, hogy egy adott ország fejlettségi szintje milyen, de ettől függetlenül most ugye a ruházati ágazatra összpontosítunk, de azért jegyezzük meg, hogy más ágazatokban is hasonló lehet a helyzet, és leginkább a ruházati ágazaton belül is Bangladesre helyeződik a figyelem. Nagyon sokan említették ezt a katasztrófát a Rana plázában, Bangladesben. Ez a katasztrófa a közvélemény figyelmét is magára vonta az egész világban. Nagyon sajnálatos, hogy egy ilyen tragédiának kellett bekövetkeznie ahhoz, hogy végre komolyan vegyük ezt a problémát, komolyan elkezdjünk foglalkozni vele. Én szeretnék egy kicsit, szeretném összefoglalni, amit gondolok, mert nincsen sok időnk. Ezen a területen több problémával is szembenézünk, és persze ezeknek a következményei mások és mások lehetnek az országtól függően, ahol a tevékenység zajlik. És ez azt jelenti, hogy a reagálásra is különböző lehetőségeink vannak. Másképpen próbálhatjuk meg befolyásolni a dolgokat. Talán idézőjelben egyszerűbb lenne, egyszerűbb megoldás lenne, hogyha megpróbálnánk az egészség munkahelyre és munkakörülményekre vonatkozó biztonságot erősíteni ezekben a gyárakban. Én ismerem a gazdaság működését, jó magam is vállalkozó voltam, tehát tudom, hogy hogyan működik ez az ágazat, hogy igyekeznek jövedelemre, haszonra szert tenni a vállalkozások, de van lehetőség befektetésekre, amelyek a dolgozók biztonságát erősítenék, és ez nem lenne túlságosan, nem nyomna túl sokat a latban, nem jelentene nagy pénzügyi terhet a munkavállalók egészségének és biztonságának védelme. Tehát az érintett országok kormányaival kell felvenni a kapcsolatot, hogy tegyenek lépéseket erre vonatkozóan. Most pedig visszatérek Bangladesbe. Az export gyakorlatilag 80%-a származik innen, az ország GDP-jének szinte 15%-át adja a ruhaipari ágazat, tehát ez egy nagyon fontos ágazat ennek az országnak a szempontjából, és ezért be kellene, hogy fektessen ebbe a egészség és biztonságvédelembe, és egyáltalán a gyártási körülményekbe. De, és ezzel zárom a hozzászólásomat, hogy ez is egy példa arra, hogy mennyire óvatosan és milyen körültekintéssel kell eljárni. Mert azt nem engedhetjük meg magunknak, hogy egy országot, egy ágazatot tönkre tegyünk, összeomlana minden, és hatalmas szegénység alakulna ki. Az emberi jogokról is beszéltünk, és elhangzott, hogy az Európai Unió számára ez egy nagyon fontos téma, hogy számunkra ez fontos. Itt is több lehetőség áll előttünk. Először azért, mert maguk az országok kellene, hogy lépjenek, tehát itt a kormányok feladata is felmerül, felelőssége is felmerül. Nem lehet megengedni, hogy ezeket ne vegyék figyelembe. Az emberi jogok értékét nem lehet pénzben kifejezni. Van egy másik probléma, a környezetvédelem. Nem tudom, hogy hogy lehetséges, de az eszmecserénk során a környezetvédelem szinte föl sem merült, pedig rettentően fontos. Az elnök asszony jelzi, hogy fejezze be a hozzászólásomat, mert fogy az idő, tehát akkor azt mondanám, hogy a munkavállalók biztonsága, a gazdasági fejlődés, az életszínvonal emelése mind-mind összefügg a környezetvédelemmel, tehát ezzel is foglalkozni kell. Végül pedig a dolgozók jogai, nem csak az emberi jogok, hanem a dolgozók jogai is felmerültek sokszor ma délelőtt. Talán súlyosabb a helyzet, nehezebb itt előrelépést elérni, attól függően, hogy milyen hogy a Földön hol vagyunk, Latin Amerikában, Afrikában, Ázsiában, vagy hogy melyik fejlett or- fejlődő országban vagyunk, milyen abban az országban a mentalitás, és így tovább. Az ottani mentalitást is figyelembe kell venni, mert uh, nehéz lehet a helyzet. Tehát ezek a javaslatok, amelyeket bemutattak, számunkra is prioritást jelentenek. De ne felejtsük el, hogy hogy nem befolyásolhatjuk egy ország fejlődését negatív módon. Nem tehetünk tönkre egy ágazatot. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Elfelejtettem mérni az időt, kértem mindenkit arra, hogy rövid legyen. Kedves kollégák, igyekezzenek eh, betartani az időt, visszatérünk majd még a módosítókról szóló vita kapcsán, ezekre a témákra több időnk lesz majd akkor. Annelies. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Lula a jelentést, illetve az előadók eh, értékes jelentését is. Vissza szeretnék térni a kérdésekre. Az elmúlt évben nagyon jó konferenciánk volt Genfben is a textiliparról. Hát fontos, hogy legyen egy munkadokumentumunk a bizottsági közlemény megjelenése után, és ezt mi feltétlenül támogatjuk, tehát fontos, hogy ez egy további fontos lépés legyen. Ezen kívül azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne elmélyíteni a nemzeti kezdeményezéseket, Hollandiát, illetve a német példát említeném. Itt nem önkéntes dologról van szó, de egy fontos előrelépés. De hát fontos, hogy ezen az úton menjünk tovább, illetve hogy hogyan tudjuk ezt jó standardként kezelni, ami a, a jó munkafeltételeket, a vegyi anyagokat, e, itt kialakulóban van egy megállapodás a civil szervezetek, az iparképviselő és egyéb érintettek között, Fontos, hogy itt egy harmonizált európai standard alakuljon ki. Ezen kívül örülnék, ha új megközelítést alkalmaznánk, például a kutatásfejlesztésével, a beruházással, és Európában a recycling kérdése. Nagyon fontos a közbeszerzések megfelelő szabályozása. De fontos a fenntarthatósági elvérvényesítése India és Pakisztán kapcsán is, és fontos az ehhez szükséges háttér megteremtése. Felmerül a kérdés, hogy az ellátási hálózatokat a konfliktusos ásványanyagokkal kell -e összevetni. Meg gondolom, hogy ez nem kapcsolódik szorosan a textilipar helyzetéhez, ami az SEG-ket illeti. A legtöbb dolgozó nő a textiliparban, CO e helyzetét is fontos lenne megvizsgálni. Készült egy tanulmány a nők helyzetéről a ruhaiparban. Várom tehát a további vitát, és az OECD jelentése is érdekel bennünket. Február 8-án kerül bemutatása. Nem tudom, hogy ezt is hangsúlyozni szeretnék el, nehéz az időzítés. nem tudjuk bevenni a módosítóinkba, hiszen február második a módosítók benyújtásának időpontja, de fontosnak eh, találnám azt, hogyha további egyeztetésre kerülhetnek sor. Önök az önkéntesség elvét eh, hangsúlyozták, de mi azt szeretnénk, hogyha itt szigorúbbak lennének az előírások, tehát a kötelező érvényű volna mindez. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nézem az időt, Beatrice Beszerre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is megpróbálok rövid lenni. Először is el szeretném mondani azt, hogy Lolának gratulálni szeretnénk ehhez a jelentés tervezethez, hiszen itt egy nagyon jó anyagról van szó, nagyon jó alapját képezi ez a munkának, és nyilvánvalóan jó konszenzus fogunk tudni találni. Örülök annak, hogy a szakértők is itt lehettek velünk ma, és megkaptuk ezeket az információkat. Van egy pont, ami különösen tetszik nekem ebben a tervezetben, és ez mindig is aggasztott bennünket, az emberi méltóság kérdése, az emberi jogok betartása, az a követelés, hogy mindez kötelező érvényű legyen, fontos, hogy átláthatóak legyenek a vállalkozások, visszakövethetőek a folyamatok, illetve felelőssége beszámolással kell, hogy tartozzanak. Fontos, hogy ez ne önkéntes alapon működjön, hát ebben biztosaknak kell lennünk. Akik pedig ezt jól végzik, sok eh, ilyen vállalkozás van, őket kell előnyben részesíteni, akik jól végzik a dolgukat, akik nem végzik jól a dolgukat, vagy eh, rosszul szerepelnek, fontos, hogy őket büntessük. Van még egy kiegészíteni valóm. A jelentésben általánosabb megfogalmazásokat kell használni, a pozitív a hatások megmutatkoznak. Itt inkább a negatívumokról uh, hallunk a textil és ruhaipari ágazatban, de fontos, hogy megnézzük az idevágó számadatokat. A ruházat felét az EU-ban az EU-ban állítják elő, És én azt támogatom, hogy fontos, hogy törvényileg is szabályozunk bizonyos dolgokat, mindez legyen kötelező érvényű, így lehet elkerülni a visszaélést minden vállalkozási területen, és nagyon fontos, hogyha megnézzük azt, hogy az eszközöket hogyan akarjuk használni, akkor megvizsgáljuk a különböző vállalatokat, a kis vállalkozásokat nem szabad emiatt büntetni. 80% a vállalkozásnak KKV ebben az ágazatban. És végül utolsó megjegyzésem, hangsúlyozni szerettem volna, hogy fontos a jelentésben még valamit bevenni, fontos, hogy a lakosság is jobban tisztában legyen ezekkel a kérdésekkel. Ennek hatása van a fogyasztókra, itt személyes polgári felelősségvállásról is szó van, és nem értek teljesen egyet azzal, hogy itt a nemekről van szó, és a kiskorúakról. A nemek közötti egyenlőségnél hangsúlyozni kell azt, hogy a nők jobban érintettek ezen a területen. Köszönöm szépen, és várjuk a további együttműködést. Köszönöm Judit Szárgentini. Köszönöm szépen, elnök asszony. Miután elolvastam Lola Sanchez jelentés tervezetét, az év e fair politikuska címet kapta meg, és a jelentés erről tanúskodik. Lesznek módosítóink, de csak azért, hogy egy jó jelentést még jobbá tegyünk, ami a témát illeti. 42 éves vagyok, azt gondolom 15-16 éves voltam, amikor elkezdtem politikailag aktív szerepvállalást végezni Hollandiában, és akkor is egy olyan téma volt a textilba ruhágazat, ami szívemhez közel álló kérdés volt. Azóta nagyon sok év telt el, és még mindig az önkéntes megközelítésről beszélünk. Ennek kötelező érvényűnek kell lenni, és ez szomorúvá tesz. Jogalkotási javaslatot vártunk az elmúlt évben a bizottságtól, de ezt nem kaptuk meg. Látunk önkéntes alapú megközelítéseket, például Hollandiában, ahol a textil komponens, amelyet a holland minisztérium hozott létre, és a textiliparban a holland márkákat támogatják. Azt gondolom, hogy mindez távolít a kötelező érvényű megközelítéstől. Igazából zöldésre teszi ezeket a textil márkákat, pozitív PR tevékenységet végzünk számukra, nélkül nekik tenniük kéne valamit. Nem szól semmi a tisztességes fizetésről, illetve Nincs semmi olyasmi, ami a Bangladesben élőket jobb munkahelyzetbe hozná, e, ami e, az Indiában dolgozók helyzetén javítana. Tehát mindez az elvezet bennünket és lelassítja a kötelező megközelítés folyamatát. Hát, hát ami a konfliktusos ásanyagokat illeti, ezek a jogalkotási munka. Köszönöm szépen a támogatást az OECD részéről. Létezik egy iránymutatás, amely konfliktusos ásványanyagokra vonatkozik, ez segített bennünket. 2011-től kezdve a vállalkozásoknak az iránymutatásoknak meg kellett volna felelniük, és nem feleltek meg. Én értékelem a munkájukat a textilágazatban, de ne gondoljuk azt, hogy csak emiatt a vállalkozások ennek meg fognak felelni, eleget fognak tenni. Én 42 vagyok, és 15 éves voltam, amikor felhívták a figyelmemet erre a kérdésre. Tehát a bizottságnak és a tanácsnak is jelzést kell küldenünk, hogy az önkéntes megközelítés csak eddig és bizonyos pontig juttathat el bennünket, különösen akkor, hogyha nagy pénzekről van szó, és azok a dolgok, amelyek nem sikerülnek, azok a saját igazságszolgáltatásunkon kívül állnak az olajjal, a gyémántal, az ásványi anyagokkal, a gyermekmunkával kapcsolatban ugyanezt megértük, ugyanez a helyzet a textilágazatban. És azt gondolom, elnök azt, hogy mi összehasonlításokat tudunk végezni. A textil közelebb van hozzánk, mint a nyersanyagok és az ásványi anyagok. Elnök, köszönöm szépen! Fach Karina, aki az Inta jelentés tevője. Üdvözöljük Önt itt körünkben, parancsoljon Önél szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen, hogy én szívesen üdvözlött, nagyon örülök, hogy itt lehetek, köszönöm szépen a jelentéstevőnek ezt a kitűnő munkát, komoly jelentést, és köszönöm szépen az előadóknak és a, az előadásaikat. Az Intában tegnap délelőtt mutattam be egy anyagot, és az ennek jelentéstevők egy része is ott volt. Fontosnak tartottam az önnézetek bemutatását is. Üdvözlöm az Európai Bizottság széles körű érintettekkel folytatott konzultációját az EU ruhapályával helyzetéről. A globális kereskedelem 3 milliárd dollárra tehető, és 27 75 millió ember dolgozik a, a ruhágazat, nem negyedük nő, a ruhágazat számos fejlődő országot segít, tehát ennek érdekében, hogy fenntartható fejlődés útjára lépjen. Banglades jelentős mértékben tudta csökkenteni e, szegénységi e, rátáját, és az várható tartom is növekedett, illetve az elmúlt 30 évben az oktatás is erősödött. Tehát ezek a kezdeményezéseknek pozitív eh, hatása van azokra nézve, akik eh, függenek ettől az ágazattól, és ebből származnak bevételeik. Kedves kollégák, eh, szeretnék néhány pontra kitérni a kezdeményezés kapcsán, az EU ruhajvere kezdeményezés kapcsán, és azt gondolom, hogy ezek közül uh, sokkal nem fognak tudni egyetérteni. Mikor tegnap bemutattam ezt az intában, akkor világos volt az, hogy az én szempontjaimat nem tudták egységesen elfogadni a kollégák, én inkább bontakozott ki a saját módosítóimról is. Először is nézzük az önkéntes alapú megközelítést. Én úgy érzem, hogy az önkéntes megközelítés pozitívan jár hozzá az ellátási lánc javításához, a, logá, a kötelező szabályozások bevezetése problémás lehet, hiszen a piaci feltételek elcsúszását eh, okozhatja mindez, ami a harmonizációt illeti. A lokális, nemzeti, globális szinten a kezdeményezések meg sokszorozódása globális megközelítést tesz lehetővé, illetve a fenntarthatósági kérdések kezelését is segítheti az értékláncban a harmonizáció, koordináció, a legjobb gyakorlatokat illetően hozzájárulhatnak hatékonyság növeléséhez a már meglévő intézkedéseknél. Az Európai Bizottság fontos, hogy ne kétszerezze meg a megfelelő jelentős intézkedéseket, és én ezt közvetett módon hallottam a bizottságbeli kollégákkal folytatott megbeszéléseken is, másoktól közvetlen módon, ami a több érintett bevonását illeti, az ellátási láncban mindenkit ebbe be kell vonni, a helyi um, regionális önkormányzatokat, nemzetközi szervezeteket, civil szervezeteket, stb., ami az átláthatóságot illeti, azt gondolom, az átláthatóság kezdeményezés segítheti ezt a fenntartható láncot, a globális eh, ellátó láncban, fenntartható modellt tesz lehetővé, ami a gender perspektíváját illeti, a nők helyzetének javítását. Nagyon fontos, hogy az EU ruha kezdeményezése kezdeményezése ezt figyelembe vegye, hiszen a legtöbb nő, 85%-a ebben az ágazatban munkavállalóknak nő, nagyon nehéz munkakörülmények között kell dolgozniuk alacsony bérekért. Nagyon röviden elnézést, de e, lejárt az idő, ami a jelentős tervezetet illeti. Nagyon sok mindennel egyet tudok érteni, a gender fókuszál, a meglévő etikai kódexek megerősítése, kereskedelmi e, rendszerek kialakítása. Van itt egy kulcsfontosságú pont is, amire kitérnék, és ezt kritikával tekintem, ami pedig az ellátó láncokban a négyes és ötös bekezdésben kötelező elv mm, megközelítés. Az, hogy ez milyen irányba halad majd, illetve milyen alternatívái vannak mindennek, azt meglátjuk majd, ami pedig az időtervet illeti, elkészül vajon a munka dokumentum, illetve hogy a bizottság milyen kezdeményezéseket hoz majd meg az évben. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm szépen! Az utolsó hozzászólónak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, azt hiszem, hogy olyan ponthoz érkeztünk, ahol el kell, hogy mondjuk, hogy a vállalatok esetében egyelő szabályok kell, hogy érvényesüljenek és ez pedig azt jelenti, hogy jogilag kötelező érvényű szabályozási eszközre van szükség. Az Európai Unió a legmegfelelőbb szereplő erre ennek a megvalósítására. A javasolt vagy végrehajtott példákból tanulva, ugye a holland, a német, a francia kezdeményezésből is tanulhatunk, ezt is említettük. Úgy tűnik számomra, hogy az OECD útmutatás is nagyon jó tulajdonképpen mint egy tankönyv, amely az alapelveket felsorolja, hogy még kellene, hogy szerepeljen egy ilyesmi, ilyen jellegű Európai Uniós szabályozásban. Ahogy Judit is mondta, a konfliktusövezetekből származó ásványi anyagokkal kapcsolatos jogszabály esetén is nagyon nagy előadást sikerült elérni, és ott is az OECD-ből indultunk ki, de eljutottunk ugye odáig, hogy a legfelelősebb, a legprogresszívabb termelőket jutalmazzuk, de mivel jutalmazzuk? Azzal, hogy tisztességesek a körülmények, egyenlő körülmények vonatkoznak mindenkire a piacon. Azt hiszem, hogy az a jelentés tervezet, amelyet Lola Sánchez készített, kiváló. Egyetlen egy helyen szeretném módosítani, ez pedig az a pont, ahol a kötelező érvényű ENSZ határozatról beszél, ami az emberi jogokat illeti, és így tovább, tehát az de figyeljünk oda, hogy az eszközt, ezt az eszközt, ezeknek az alapelveknek a végrehajtását nem ássuk alá, ugyanis a vita az nem maguknak az alapelveknek a létét kérdőjelezi meg, hanem ezeknek az alkalmazásáról folyik a igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés, a jogok és így tovább. Itt most valami olyasmiről lenne szó, ha jól értem a bizottságot, hogy a kezdeményezéseket koordináljuk itt Brüsszelben. Ugye hallottuk azt az aggályt, hogy ha valahol jogilag kötelező érvényűbb szabályozást vezetnek be, akkor a cégek áthelyezik a gyártásukat máshova, de Jáger asszony nem válaszolta arra, hogy a fogyasztókat hogyan is lehetne bevonni. Hát a pontosan a legjobb módja ennek, hogy ezt az eszközt használjuk, mert a fogyasztók akkor meg tudják nézni, hogy hol és milyen körülmények között történik a gyártás. Úgyhogy én nagyon csalódott vagyok, hogyha egy ilyen belső munkadokumentumban foglalkoznak csak ezzel a témával, ahol azt mondják, hogy jó, hát koordináljunk egymás között és kész. Hát ezért azért, ahogy Judit Szergentini mondta, tovább kellene lépni. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. A bizottság kívánna szólni, hogyha nem, akkor Lolának adom át a szót, vagy ez így elegendő, mert nagyon a tolmácsok még öt percet adtak nekünk, Úgyhogy akkor talán a bizottság is szót kaphat, és utána megadom az előadónak a szót. Again, I will not repeat what I... Még egyszer nem fogom elismételni, amit eddig mondtam. Szerintem egyetértünk mindannyian az alapelvekben, és abban, hogy mi a végeredmény, amit szeretnénk elérni. Ilyen az átláthatóságról beszéltem, és a, beszélhetnék sokat a, a kezdeményezésekről, amelyek beindultak a magánszférával is kapcsolatban vagyunk, felsorolhatnám ezeket országról országra járva, de hát az első megjegyzés talán mégiscsak az kellene, hogy legyen, hogy a munkahelyi egészség és biztonsággal foglalkozik. E, ez az alap, amiről beszéltem, és a munkadokumentumban is benne van mindez, a helyzetállását részletesen elemezni fogjuk. Mindezt annak érdekében, hogy jobb minőségű jogszabály legyen, tehát lehet, hogy a munkadokumentum után akkor az útmutatások szerint járunk el, de a hivatalos konzultációt le kell fortatni, folytatni mindenképpen. A hivatalos konzultáció után vissza tudunk térni önökhöz, és önöket is tájékoztatjuk. A dokumentum egyébként akkor fog körülbelül elkészülni, amikor Lola Sánchez asszony is elkészíti a jelentését, tehát így párhuzamosan tudunk dolgozni és azt hiszem, hogy ez hozzáadott értéket teremthet a jövőbeni kezdeményezésekhez is. De most ennyit tudok mondani. Köszönöm. Azt hiszem nem voltak további kérdések a többi előadónkhoz. Hálásak vagyunk az általuk megosztott információkért, és visszaadom Lolának a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadóinknak, hogy eljöttek hozzánk és elmondták, hogy mi a helyzet a ruhaipari ágazatban. Szeretném megköszönni a kollégáknak is a támogatást. a jogi a kötelező érvényű szabályok mellett. Senki nem kérdőjelezi meg a azt a tényt, hogy az ebben az ágazatban működő vállalatok hozzájárulnak az érintett országokban a jóléthez. De ha nincsenek jogilag kötelező érvényű szabályok, akkor az nem fog megtörténni. Hát gondoljunk a rabszolgaságra. Egész addig, amíg ezt nem tiltották be, addig nem szűnt meg. És ugyanezt történt a munkaórák maximális számával is, tehát hogy mennyi lehet a maximális a munkával töltött idő, egészen addig, amíg nem volt erre vonatkozó szabályozás, nem történt előrelépés. A nyereségről beszélt egy kollégám, illetve hogy ezt nem befolyásolhatjuk, de hát azért azt nem mondhatjuk. Azt elmondtuk ugye, hogy az emberi jogok a legfontosabb értékek, az emberi, emberi jogoknál semmi sem fontosabb, és akkor közben meg azt mondjuk, hogy a ö, vállalatok nyereségét nem áshatjuk alá, ez egy kicsit ellentmondásos. Itt választani kell, az emberi jogokat kívánjuk megvédeni, vagy pedig a státuszkót fogjuk megvédeni. Ha az emberi jogokról összpontosítunk, akkor a társaságoktól, a vállalatoktól el kell várni, hogy bizonyos standardokat tartsanak be. Itt semmifajta radikális őrültségről nincs szó, itt csak arról van szó, hogy a súlyos emberi jogsértéseket szüntessék be. Ez azt hiszem jó kiinduló pont a jövőbeni munkánkhoz, és azt hiszem, hogy követnünk kellene a jogilag kötelező érvényű szabályokat. Kollégák, a módosítók benyújtásának határideje február 2-a déli 12 óra, aztán persze a bizottsági javaslathoz is majd elküldjük ezeket, de persze nem zárult le a vita, mert a módosítókat is meg fogjuk vitatni egy újabb eszmecserén, tehát a folyamatnak az első része volt ez, és még a koordinátorokkal is tudunk majd beszélni erről az ágazatról. Köszönöm szépen, köszönjük a tolmácsok munkáját, sikerült időben befejeznünk. A Máltai elnökséggel ebédelünk 12 óra 30-kor a képviselői étteremben, ezt a koordinátoroknak mondom. Köszönöm.